So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák. Uh, wir fangen an. Ich... Kezdjük el a munkát. Nagy örömömre szolgál, hogy a luxemburgi tanácselnöksége kezdetén az, a luxemburgi kül- és európai ügyekért felelős miniszter Jean Asselborn itt van a körünkben, aki egyben a külkereskedelemért is felel. Szeretettel üdvözlöm itt körünkben. A luxemburgi tanácselnökség prioritásai a nemzetközi kereskedelem területén sok izgalmat tartogat. Nem csak a kereskedelemre vonatkozik ez, hanem a jobb szabályozásra, vagy a better regulationre, illetve a pénzügyi helyzet az Európai Unión belüli pénzügyi helyzet átalakulására. De vonatkozik ez a politika kérdéseire is, gondolok Ukrajnára, valamint a multilaterális megközelítés továbbfejlesztésére is választ várunk, hogyan zajlik a WTO továbbfejlesztése, mi történik Kenyában a miniszteri konferencián. Nagy kihívások előtt állunk. Ezen felül pedig zajlik a jogalkotás is, a háborús, polgárháborús konfliktusból származó ércek, nyersanyagokról szóló jogszabálytervezet, a közbeszerzés területén a kölcsönösség elve, elvéről szóló szabály, illetve a trade defense eszközök fontos, hogy modern eszközünk legyen arra, hogy a globális piacon kellőképpen reagálhassunk. Akkor például, hogyha megnézzük, hogy mi történik az acél területén. Itt ugye Luxemburg maga is egy-két kihívás előtt áll. Tegnap az beruházó állam ö, ö, jogrendezési, jogvitarendezési mechanizmusokról egy meghallgatást tartottunk, az UNCITRÁL főtitkárát kapcsolták hozzánk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tanácsban még, mintha nem értenék, hogy hatáskört kaptunk, hogy a parlament életékességgel rendelkezik ebben a kérdésben, már pedig rendelkezünk, tehát hallatni akarjuk a szavunkat, és több átláthatóságot szeretnénk elérni. Ennyit akartam volna én magam bevezetőként mondani, és most pedig Asszábor miniszter bevezetőt tart, és utána egy háromnegyed óra áll rendelkezésünkre, hogy vele ezt mit cseréljük. Önél szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek az önök körében a mai délután. Valóban előkészítettem egy felvezetőt, de minthogy mindannyian politikus hölgyek és urak vagyunk, nagyon fontos nap van a naptárunkban a mai napon, ugyanis sikerült Iránnal megállapodnunk a mai délelőtt során, mégpedig Bécsben, és úgy gondolom, hogy mindenek pozitív hatása lesz a nemzetközi kereskedelemre, és már így is észlelhető a hatása a megállapodásnak az olajára. Irán egy olyan ország, amely rendkívül fontos szerepet tölt be, spoilerról van szó, hanem egy nagyon izgalmas sorozatról. Azt is látjuk, hogy az arab világban a különböző merevségek, a síták, a szuniták közötti konfliktusok ö, olyanok, amelyeknek a környezetében Irán és Szaud-Arábia képesek lesznek majd megállapodni és megoldani ezt az instabil világot nem csak az arab világ övezetében, hanem a teljes muzulmán világban. Nos, Luxemburg második ízben tölti be az elnöki funkciót az Európai Unióban. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek, ugyanis 13 olyan szakbizottsága van az Európai Parlamentnek, amely konfliktusos kérdésekkel foglalkozik, igen, ennyi illetékes a kérdésekben, a különböző kérdésekben, úgyhogy nagyon örömmel vagyok az önök körében a mai napon, és ha megengedik, akkor most negyed órában elmondanám azt, hogy az elnökség nevében mit tervezünk szakbizottságának viszonylatában. Az Unió az európai polgárokkal hogyan tud még szorosabb kapcsolatot fűzni. Ez az a címe annak az hozzászólásnak, amelynek a jegyében az elnökségünk kifejti majd munkáját. Luxemburg a meggyőződésének mentén mindent megtesz azért, hogy az Unió az európai polgárokat szolgálja, a közvetlen érdék, a közvetlen érdeklődése a polgároknak érvényesülni kell, hogy érvényesüljen minden szakpolitikában. Éppen ezért a luxemburgi elnökség messze menően számít az önök támogatására azért, hogy egy koherens, egy konzisztens, egy inkluzív kereskedelmi politikát folytathasson az Európai Unió, úgy, hogy kihasználjuk a valós alkalmakat, valós lehetőségeket a piaci ö, alkalmakból, és a partner országainkkal együtt működjünk. Teljesen tudatában vagyunk annak, hogy milyen elvárások vannak a különböző részes felek részéről többek között a tárgyalások átláthatósága tekintetében. És vannak olyan érzékeny kérdések, tisztelt elnök úr, amelyek a beruházásokkal kapcsolatosak, vagy pedig a szociális normákkal, illetve környezetvédelmi normákkal kapcsolatosak, hogyan lehet ezeket megóvni az Európai Unión belül. Ebben a szemléletben gondolkodik Luxemburg, és készül arra, hogy az elnöksége alatt párbeszédet folytasson rendszeresen, és a mindez vonatkozik az Európai Parlamenttel, illetve az Európai Bizottsággal, illetve a civil társadalommal kialakított párbeszédre, tehát legyen ez egy rendszeres párbeszéd. Az elnökségünk alatt természetesen a különböző politikáknak az összhangját is kívánjuk majd biztosítani a különböző szinteken nemzeti európai jobboldalú kapcsolatokkal. És a luxemburgi elnökség most nem annyira a prioritásoknak a kérdésével fog foglalkozni, hanem a meggyőződése mentén fog haladni azért, hogy a folyamatosságnak a nyomán ambícióval és pragmatizussal lépjen fel azért, hogy köven, nyomon tudjuk követni és kövessük egyben azt a kiváló munkát, amelyet a kollégánk, a lett kollégák végeztek 2015 első felében. Nos, ezt tesszük majd tehát a két oldalú kapcsolatoknak a területén és a jogalkotás területén, és hagy mutassa mindezt konkrét példával is. Nagyon fontos, hogy konzisztens és inkluzív legyen tehát a kereskedelem politikák. Valamennyien emlékszünk azokra a szörnyűséges képekre, amelyeket Tunéziából kaptunk az iszonyatos merényletnek a, a, a kapcsán, és amely messze menően érintette a szállodaipart. Az ország, mármint hogy Tunézia messze menően függ a turizmustól, ugyanis ez az ágazat 12%-át alkalmazza az aktív lakosságnak. Nyilvánvaló, hogy a tunéziai gazdaságot messze menően érinti és megtámadta ez az eseménysor, és mindenképpen sürgősen szükség van arra, hogy gazdaságilag sok színűbbé tegyék a tevékenységüket azért, hogy így módon is a piaci jelenlétük a földrajzi sokszínűség jegyében erőteljesebb legyen. A kereskedelem politika az Európai Unióban egy rendkívül fontos eszköz lehet -e ezen összefüggésben, amely messze menően hozzájárulhat ahhoz, hogy a foglalkoztatási perspektívák jobbá váljanak, és többek között az ifjúsági foglalkoztatás Tunéziában lendületet kapjon. Éppen ezért örülök annak, hogy számos olyan ország van, amelyek segített abban, hogy a szomszédsági politika konzisztens módozatában együtt működjön, és mind politikailag, mind pedig gazdaságilag azon dolgozott, hogy a kitett országokat, amelyek tehát érintettek a különböző különböző regionális válságok által, illetve a politikai instabilitással fel lehessen karolni és biztosítani lehessen a számukra a fenntartató gazdasági növekedést. Most pedig áttérnék arra a kérdésre, amely az Európai Bizottság a következő kommunikációval jával kapcsolatos a kereskedelem témájában, talán ősszel jelenik ez meg. Most tudom, hogy ez a téma nem feltétlen a legnagyobb figyelmet kapja a médiumoktól, de mégis a stratégia a következő öt évre rendkívül fontos, tehát lényeges az, hogy erről is szót ejtsünk. Az utolsó kommunikációja, közleménye az Európai Bizottságnak e témában 2010-re nyúlik vissza. A célkitűzés az Uniónak és a kereskedelmi főigazgatóságnak akkor, amikor az megfogalmazódott 2010-ben, mindenek előtt a tárgyalási programot nagyon ambiciózusnak szánta minden szinten, több oldalú, plurilaterális és multilaterális, vagy kétoldalú kapcsolatnak a keretében a szomszédságunkban és azon felül is. De nagyon lényeges az is kiemelni, hogy a Lisszaboni szerződés segített ebben, ennek a keretében arra törekedtünk, hogy megvalósítsuk az ott kitűzött kereskedelmi politikai célokat. Mindeközben természetesen el kell mélyíteni a stratégiai partnerséget, még jobban lábat kell, hogy vessen az Unió, azáltal, hogy a gazdasági kétoldalú kapcsolatokat is a kontinensükön megerősíti, és ugyanakkor védelmezi az értékeit és az érdekeit, miközben jelen vagyunk egyre előteljesebben a fenntartható fejlődésben, a különböző szereplőknél, a harmadik piacokon többek között, és a KKV-kat is szeketjük, úgy, hogy a saját szellemi tulajdonunknak piacnak a védelmé mellett is kiállunk. Az új stratégia a kereskedelem területén, amely ősszel kerül a nyilvánosság elé, nyilvánvalóan fel fogja karolni ezeket a célkitűzéseket, amelyek közül nem mindegyiket sikerült még elérni, miközben újabb és újabb kihívásokkal is szembesülünk. Természetesen eljön majd az ideje, amikor mindenről a parlamentben és a tagállamokkal majd párbeszédet folytatunk, azért, hogy megosszuk mindenkivel a kereskedelem politikai felfogásunkat, kitekintésüket, úgy, hogy az eleget tegyen a szükségleteknek. A külügyi tanácsi ülés kereskedelem témájában pedig a maga részéről a következtetéseit november 27-én fogja levonni. A több oldalú kérdéseket illetően nyilvánvaló, hogy a BTO keretében Nairobiban lesz majd a következő ülés, amely mérvadó lesz decemberben, lehetővé teszi azt, hogy miniszteri szinten tizedik alkalommal leüljünk tehát nagyon telített a programunk, és nyilvánvaló az, hogy kaotikus lenne, és kaotikusabb lenne a világunk, a kereskedelmi világ viszonylatunk, hogyha nem világos szabályok mentén és diszkriminatív módozatok mentén lépnénk fel a multilaterális porondon. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mind az északi, mind pedig a déli országok, a fejlődő országok és a fejlett országok is jelen legyenek érintettként a kellő módozatú párbeszédben. A kereskedelem természetesen nem öncélú tevékenység, nem egy sor szűk számú ipari országnak a javát kell, hogy szolgálja, vagy a multinacionális cégekét. Nem. A kereskedelem egy olyan eszköz, amely lehetővé kell, hogy tegyen minden állampolgár számára és minden ország számára az, hogy a határokon túl valaki, valaki és valamennyien, mindannyian, pontosabban mindannyian részesüljünk a világ gazdaságából, növekedésből, a inkluzív növekedésből, és ne csak a gazdasági szűk szemszompontok alapján fejlődjünk. A gazdaság folyamatosan változik, és azt, azt igényli, hogy specifikus rugalmassággal éljünk, a WTO ehhez adja meg a dohai ciklusnak a keretében az eszközöket, vagy illetve fogja megadni, és ez kell, hogy érintse mind a fejlett országokat, mind pedig a felemelkedő országokat. Manapság ott tartunk, hogy a WTO-nak a tagjainak a többsége fejlődő országok, és ennek nem lehetünk a büszke szemlélői csak igazán arra van szükség, hogy a legkevésbé fejlett országok is, a less developed countries is jelen legyenek még nagyobb számban a WTO-n, és egy igazi success story vál siker történeté kell, hogy alakítsuk a történetét a WTO-nak. Ez jól mutatja azt, hogy a KKV, hogy ezt jól mutatja azt, hogy mennyire lényeges az, hogy mentalitás, tehát gondolkodás, módváltozás következzen be, különösen így van ez akkor, amikor az árucsere kapcsolatok megkönnyítéséről szóló megállapodásról van szó, amelynek a folyamata két évvel ezelőtt zárult el, és amelynek a keretében újabb programokat kell technikailag és hogy kialakítsunk a legkevésbé fejlett országoknak a javára. Nos, amennyiben nem úgy járunk el, hogy mindent megteszünk, azért, hogy kihasználjuk a lehetőségeket decemberre, akkor rosszul járnánk el. A dohai ciklusnak a keretében mindent meg kell tennünk, hogy a az egyedi alkalmat kihasználjuk arra, hogy le tudjuk sikeresen zárni a duhai ciklust. Számítunk az Európai Parlamentre abban is, hogy majd a ratifikáció megtörténhessen októberig, amennyiben csak ez lehetőségként adatik az árucsereforgalom megkönnyítése tekintetében. Ha ez így történik, akkor lehetővé válik az, hogy még a Dagradai miniszteri találkozó előtt már meglegyen az az eszköz, amely lehetővé teszi a csatlakozást. A B pedig a tizedik miniszteri találkozott illeti a Nairobi-ban zajlott majd a VTO keretében. Reméljük, hogy ez is lehetővé teszi azt, hogy több oldalú, mármint plurilaterális megállapodásra jussunk a környezetvédelmi javak tekintetében. Ez rendkívül fontos lenne a kereskedelem politikából, a környezetvédelem, az ipar és az innováció szempontjából. Ez tenni lehetővé azt, illetve kell, hogy lehetővé tegye azt, hogy a az egyeztetések megtörténnek a horizontális kérdésekről szólóan, és kezeljük megfelelő módon a szolgáltatások kérdését és a nem tarifális jellegű akadályoknak a kérdését is. Persze megáll, az a megállapodás is alapfontosságú lesz, amely nyitott mindenki számára, nevezetesen a cop 21 egyre gondolok, amely Párizsban zajlik meg az éghajlatváltozással kapcsolatosan, és a másik tehát ilyen fontos, ugyanilyen fontos rendezvény az Nairobi VTO ülés. Mindez természetesen nyitott minden állam számára a VTO-n belül, és szeretnénk, hogyha minél többen csatlakoznának figyelembe véve a gazdasági környezetvédelmi ipari következményeket. Most pedig áttérnék az ITA e kérdésére tervezetesen az információs technológia megállapodásra. Nyilvánvaló, hogy egy tekintetben reméljük, hogy a következő hetekben eredményre tudunk jutni. Ami pedig a TISA megállapodást illeti, a luxemburgi elnökség nyomon követi mind azon tevékenységet, amely a tanácsban zajlott és zajlik a jelen folyamatban is. Arra van szükség, hogy átlátható fenntartható kereskedelmi folyamatok legyenek, nem diszkriminatív szabályok alapján. Ezek lesznek a fő célok, amelyeknek a mentén az elnökség ügyelni fog arra, hogy meg őrizzük minden országunknak azon képességét, amely lehetővé teszi a jogalkotásukat. És így módon a szolgáltatások, a közszolgáltatások nem kerülnek a tárgyalási asztalra, és a különböző magánélettel kapcsolatos védelmi európai intézkedések sem együttműködve a tanácssal, illetve az Európai Parlamenttel arra törekszünk, hogy a bizottsággal együtt az új szolgáltatásról szóló eszközrendszer érvényesítse mind azon vívmányokat, amelyeket a kereskedelmi szolgáltatások területén közösségi vívmányként ki tudtunk vívni. Most engedje meg, elnök úr, hogy áttérjek a két oldalú kereskedelmi kapcsolatokra, tárgyalásokra. ezzel kapcsolatosan szót kell ejtenünk a TTIP-ről, ugye a Transatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről. E tekintetben a minőségre, a párbeszédre és az átláthatóságra van szükség. Brüsszelben most zajlik a tizedik fordulója a tárgyalásoknak, és tudjuk, hogy a következő hetek és hónapok meghatározó folytasságúak lesznek a tekintetben, hogy meg tudjuk határozni az álláspontokat a legpolitikailag átitatottabb kérdések által, illetve ezeket a kérdéseken tudjuk előrelépni, legyen szó akár a szabályozási kérdésekről, a szolgáltatásokról, a fenntartható fejlődésről, vagy pedig az amerikai közbeszerzési tevékenységekről. Azt is tudjuk, hogy e tekintetben a tárgyalásoknak eredményre kell jutniuk az ISDS mechanizmus reformja tekintetében. Az elnökség üdvözli azt a proaktív szerepet, amelyet az Európai Parlament tölt be a tárgyalások során, és külön köszönetet mondanék az Európai Parlamentnek, többek között és kilelmet módon az Intának, hogy kiegyensúlyozott megoldásokra törekszik, és ez lehetővé teszi azt, hogy megerősítjük, még tovább erősítjük a tárgyalási álláspontjainkat az Egyesült Államokkal ebben a kérdésben. Luxemburg teljes mértékben az önök rendelkezésére áll ebben a nagyon politikailag átítatott kérdésben. Nyilvánvaló arra van szükség, hogy a civil társadalomnak a bizalmát megerősítjük, és így van ez külön kiváltképpen a transatlanti kérdések kérdés körében. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy a multipoláris világot szemlélve, és egy ilyen van kirajzolódóban, nagyon lényegesek azok a kapcsolatok, szoros kapcsolatok, amelyek az Egyesült Államokhoz kötnek minket, és ez azt igényli, hogy még megértőbbek legyen, legyünk, és még inkább a minőségre törekedjünk. Ezt fogalmaztam meg már a saját parlamentükben Luxemburgban, nevezetesen nem akarunk egy olyan TTIP-et, amelynek a keretében bármi is kétszek vagyunk engedni azért, hogy a TTIP csak létrejöjjön. Nem, mi képesek vagyunk és készek vagyunk arra, hogy E, e tekintetben felelősen lépjünk fel, és nem csak a mitoszok által vezérelve tevékenykedjünk. Ebben a nyitott szellemben, a folyamatos párbeszédnek a szellemében szeretnénk folyamatos párbeszédet folytatni Brüsszelben, a TTIP témájában, és többek között a szociális partnerekkel is. Így fogunk eljárni akkor is, amikor novemberben, 2015-ben áttekintjük a helyzetet a következő kereskedelmi ülésen. Ami pedig a Kanadát, ill, kanadai megállapodást illeti, illet át. Nos, a parafálás már megtörtént, a jogi folyamat és a finomítás a szövegnek most zajlik, és a kellő pillanatban pedig alá fogjuk írni ezt a megállapodást akkor, amikor ö, előre lehet lépni, ugyanis a tanács úgy tekinti, hogy egy megosztott hatáskörről van szó, és az Európai Parlament többek között arra török, törökszik, jól tudjuk azt, hogy nagyon komolyan vegye ezt a folyamatot, és különösen így van ez a befektetések, a fejlesztések területén. A luxemburgi elnökség egy másik prioritása, ami a két oldalú megállapodásokat illeti, az az, hogy szeretnénk a Japánnal folytatott ambiciózus szabadkereskedelmi egyezményről szól tárgyalásokat továbbvinni, különösen 2005 15. május 29-én határoztuk meg ezt a fontos célt. Ezért szeretnénk a közbeszerzésre, a nem tarifális korlátokra és az in, a szellemi tulajdonjogra vonatkozó kérdéseket tisztázni. Ugyanakkor folyamatosan a transpacifikus, azaz a csendes óceánon átívelő partnerségről szóló tárgyalásokat is folytatjuk annak érdekében, hogy több megállapodást, kereskedelmi megállapodást tudjunk kötni Ázsiában. Ezen kívül szeretnénk a szabadkereskedelmi egyezmény első lépcsőjét az Európai Unió és Vietnám között megkezdeni. Ez remélhetőleg hamar tető alá hozható. Az utolsó fennmaradó kérdéseket tudjuk majd ennek részeként Dél-Kelet-Ázsiával megoldani. Nagyon jó precedens jelentene ez más harmadik országokkal való partnerséghez, akár a tarifák liberalizáció szempontjából, akár piac megnyitása, vagy az mi szellemi tulajdonjogunk tiszteletben tartása szempontjából. Ezért különösen örülök annak, hogy Vietnám, amely éveken keresztül az egyik célországa volt nemzeti támogatási programainknak, fejlesztési támogatási programainknak, most két oldalú kereskedelmi egyezményt fog aláírni a tanács elnökségi a mi tanácselnökségünk alatt az Európai Unióban. Általánosságban szeretnénk elmélyíteni az ASEAN országokkal kapcsolatos gazdasági kapcsolatainkat, két régió közötti kapcsolatokat szeretnénk, vagy két oldalú kapcsolatokat, megállapodásokat kötni. Gondolok itt különösen a tárgyalásokra, amit Malajziával, illetve Tájfölddel folytatunk, ezek nagyon fontos dél-kelet-ázsiai országok. Ebben a kontextusban folytatjuk a tárgyalásokat a beruházási megállapodásokról Myanmarral és Kínával is annak érdekében, hogy a mi gazdasági szereplőink számára a e fontos két országban javítsuk az európai beruházások védelmét. Meg tudjuk erősíteni a jogbiztonságot a beruházók számára, illetve csökkenteni tudjuk a beruházások előtt álló akadályokat. Hogyha a beruházók fair kezelése, illetve a beruházások volumenének növekedése kulcsfontosságú elemek. Ennek a figyelembevételével a luxemburgi elnökség fog, folytatni fogja azt, hogy ambiciózus megközelítést tudjunk alkalmazni. Más ázsiai országok partnerek, amelyeket érdemes megemlíteni, Új-Zéland és Ausztrália. Európa szeretné megkezdeni a kereskedelmi tárgyalásokat ezekkel az országokkal. Az elkövetkezendő hat hónapban meg fogjuk tudni találni azokat a fontos paramétereket, amelyek alapján meg tudjuk kezdeni a tárgyalásokat. Várjuk azt is, hogy folytassuk Indiával, egy nagyon fontos országgal a kereskedelmi tárgyalásokat. Megakadtak a tárgyalások, és sajnos még nem sikerült az elmúlt indiai választások óta újra beindítani ezt a folyamatot, de várjuk azt, hogy újra tudjuk már végre folytatni, mi készen vagyunk arra, hogy folytassuk a tárgyásokat velük. Mexikó esetében reméljük, hogy a lehető leghamarabb meg tudjuk indítani a tárgyalásokat. Ebben a kontextusban szeretnénk nyomon követni az úgynevezett scoping, azaz előzetes felülvizsgálati folyamatot is, amit Csillével kapcsolatban már megkezdtünk. Szeretnénk java, javítani a két oldalú szempontból is előnyös szabadkereskedelmi szerződést, amit 2002-ben kötöttünk meg. Szeretnénk ezen kívül Ecuador csatlakozását véglegesíteni az EU-Kolumbia-Peru közötti szabadkereskedelmi övezethez, és emlékeztetni arra, hogy Mercosur, amely esetében még Bra- Brazíliáról és Paraguayról lehet szó, feszítésénk ellenére nem sikerült ezekkel az országokkal megkezdeni a tárgyalásokat de szeretnénk még egyszer felvenni a kapcsolatokat a Mercosur-beli kollégáinkkal az év vége előtt. A keleti szomszédsággal kapcsolatban és különösen keleti partnerség kérdésével kapcsolatban. Ukrajnával egy mély és átfogó szabadkereskedelmi egyezményt kötünk, kötöttünk, amit vizénre tudnak, január 2016. január 1-én fog ez életbe lépni. Oroszországgal három oldalú tárgyalásokat folytatunk, hogy elkerüljük azt, hogy ez, ne, ez a megállapodás ne roncsa tovább a politikai helyzetet ezen, ebben a térségben. Folytatni kell tehát a párbeszédet különböző felek érdekében, és annak érdekében, hogy a partnerországok szuverén választását tiszteletben tartsuk. Nyitottaknak kell maradnunk, és pedagógiai megközelítést kell alkalmaznunk a keleti szomszédság térségében. Oroszország meg akarja erősíteni a kontinensünkkel folytatott gazdasági kapcsolatokat, kereskedelmi kapcsolatokat, különösen a, az Európai Unió, Ukrajna, Moldávia és Grúzia térségével folytatott kereskedelmet. Európa kész arra, hogy elmélyítse ezekkel a gazdaságokkal a kapcsolatot, és emlékeztetnék arra is, hogy az Európai Bizottság egy rendelt tervezetet nyújtott be, amelynek révén integrálni lehetne az Európai Unió jogába a megkerülés elleni mechanizmust, illetve azt a kétoldalú mechanizmust, amelynek érdek, amelyel nek révén a Moldáviával és a Grúziával kötendő társulási szerződés végre tető alá kerülhet. Reméljük, hogy a tanács előre tud lépni majd e témákban is. Örülünk annak, hogy a parlament is nyilatkozott ezekkel a témákkal kapcsolatban, reméljük, hogy hamarosan meg tudjuk indítani a három oldalú tárgyalásokat. A Kazaksztán WTO-hoz való csatlakozásának a jóváhagyása is egy fontos feladat lesz, illetve a partnerségi és együttműködési megállapodás megkötése ezzel az országgal az elnökség alatt fogjuk remélhetőleg megindítani a tárgyalási mandátumról szóló tárgyalásokat Örményországgal kapcsolatban. Még egy fontos térség Afrika. Számunkra a partnerségi megállapodások, gazdasági és partnerségi megállapodások az eszköze e kontinensen a kapcsolatok fejlesztésének. Ezzel tudjuk a jobb koherenciát elősegíteni egy olyan kontinensen, ahol nagyon sok a kihívás, de ahol rengeteg a lehetőség is. A kereskedelem nem csak a gazdasági fejlődést kell, hogy szolgálja a partnereink esetében, hanem azt is, hogy jobban megértsük egymást, és sikerüljön gazdasági, társadalmi és környezeti haladást elérni egy olyan partnerség keretében, amely két kontinensünk között szorosabbra fűzi a kapcsolatokat. Ez egy társjogalkotási folyamat Ezzel a témával kapcsolatban szeretnénk a konfliktusos térségből származó ásványi anyagokkal kapcsolatos javaslat területén tovább lépni. Ez a, azt próbálná elérni, hogy azért választjuk szét az anyagok kitermelését és a konfliktusok finanszírozását. Az Európai Parlament május 20-án ezzel kapcsolatban elfogadott egy javaslatot. Elnökségünk szeretné folytatni a gyümölcsöző párbeszédeket a tanácsban, hogy véglegesíteni tudjuk 20, a 28 tagállam javaslatát, amit a, és belevegyük ebbe a parlament által javasolt módosítókat. Aztán szeretnénk tárgyalási mandátumot kapni a tanácstól, amit majd remélhetőleg a parlament is jóvá hagy. Arra is oda kell figyelni, hogy ez a rendelt tervezet a helyszínen is megvalósuljon annak érdekében, hogy a helyi népesség profitáljon belőle, illetve az európai szereplők oly módon jussanak alapanyagokhoz, ami átláthatóságot és a nemzetközi szabályok tiszteletben tartását biztosítja. Tudjuk, hogy olyan régiókban, ahol jelenleg fellépünk, néha, néhány ilyen régióból el kell majd mennünk, mert itt nem tudunk, ha nem tudunk lépéseket elérni de nagyon fontos, hogy koherens politikát folytassunk. Ez a kulcs. Végül azról a rendelet tervezetről, amely a halálbüntetés a kínzás során alkalmazható áruk kereskedelméről szól. Ezt a rendeletet 2005-ben szintén Luxemburg elnökség alatt fogadtuk el, 10 éve tehát, és ezért nagyon közel áll a szívünkhöz tanácsban folytatott tárgyalások a bizottság által javasolt módosító javaslatokról már előre haladott állapotban vannak, és örülünk annak, hogy a parlament is foglalkozik a témával. Az elnökségünk célul tűzte ki azt, hogy a tanácssal mandátumot tudjunk, mandátumra tudjunk jutni a háromoldalú tárgyalások megkezdéséhez és remélhetőleg sikerül ennek a dokumentumnak a felülvizsgálatát is befejezni az évvége előtt, remélhetőleg. Nagyon jó lesz ez az elnökség. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a parlament várja a tanács reakcióját az kereskedelem védelmével kapcsolatos eszközök modernizációjával kapcsolatban. A parlament ugyanis már elfogadta ezzel kapcsolatos álláspontját 2014 áprilisában első olvasatban, de a tagállamok továbbra is megosztottak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, illetve azzal az orientációs vitával kapcsolatban, ami 2014. november 21-én kezdődött, és nem sikerült még megoldani ezt a problémát. A luxemburgi elnökség egy köztes álláspontot foglalt el a, a tanácsban, most próbáljuk a különböző megoldási lehetőségeket megvizsgálni, és reméljük, hogy ez a közelgő kínai gazdaságpiaci státuszról szóló vitához is kapcsolódni fog. Folyamatosan elemezzük a jogi szempontból a bizottság javaslatát e témában, és remélem, hogy tudunk ezügyben is komoly előrelépést elérni. Hát elnök úr látja, hogy a nem fog unatkozni a tanácsi elnökség az elkövetkezendő hat hónapban. Szívesen meghallgatjuk az önök véleményét is minden egyes témában, és reméljük, hogy ezt a politikailag is ambíciózus kereskedelmi politikát majd sikerre tudjuk vinni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én javaslom azt, hogy a vita keretében két, két perccel rendelkezzen mindenki, és Redding asszonynak adnám meg a szót először is. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos, hogy két percben nem tudok mindenre kitérni, még akkor is, ha nagyon gyors próbálok majd lenni. A néppárt nevekben szeretnék köszönetet mondani elnök úrnak, mind azon elemekért és részletekért, amelyeket megismerhetünk a jövő terveivel kapcsolatosan. Nyilván elnök úr meg azonos véleményben van velem, nevezetesen több integrációra van szükség Európában, és a kereskedelmi kapcsolatoknak a révén feladatunk az, hogy stabil nemzetközi szabályokat fektessünk le. Itt az ideje, hogy a rendeleti minimumok iránti keresletet letörjük, hogyha jól ismétlem tulajdonképpen átfogalmazva az ön szavait. A luxemburgi első elnökségnek a célkitűzése a folyamatosság és a következetesség. Ez a két szempont hangzott el, ez természetesen szükséges feltételrendszer, de önmagában nem elégséges, ami a folyamatosságot illeti. Elnök úr, akkor, amikor ön erről beszélt, akkor valóban tény az, hogy az Európai Bizottság a jövőn dolgozik, a kereskedelmi politikának mi legyen a jövője ezzel foglalkozik az Európai Bizottság. A kérdés az, hogy a folyamatosság jegyében kell, hogy ez történjen a szokásos partnerekkel, a szokásos témákban, vagy pedig szükség van-e arra, hogy az új partnerekkel új témákról is beszéljünk. Tehát itt gondolok mindenek előtt a BRICS országokra és az egyéb felállásokra. Nos, mert hogy a legelőteljesebb növekedési potenciál ezen új köröknél lelhető fel. Vajon a luxemburgi elnökség prioritás fogadni ezen témáknak is? Nagyon örülök annak, hogy a tízával kapcsolatosan szóban most elhangzott egy állítás, mert a programjában nem szerepelt ez a téma ilyen hangsúlyjal. Márpedig nagyon sokan ország létezik, amelyek tárgyal, így az Egyesült Államok is, és prioritás a számukra ez a kérdés. Na most ezen felül a plurilaterális megközelítés egy igazi kihívás, egyfajta ugródeszka ez azért, hogy a dohai folyamatban tovább lépjünk, hogyha áll akarjuk tenni a dolgokat a folyamatban, tehát a plurilaterálisból átlépjünk a multi laterálisra, akkor arra van szükség, hogy Nairobi-t előkészítendő további megoldásokat kínáljunk a következetesség volt a másik nagyon lényeges szempont. Valóban erre szükség van, mert akkor, amikor egyre több és több típusú tárgyalás létezik, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk a következetes megközelítést érvényesíteni. Ugye az Európai Unióban pedig ott van a tanács egyik oldalon, a parlament a másik oldalon egyfajta kakofónia alakult ki, és e tekintetben még figyelembe kell venni a helyi hatóságoknak is a kérdéseit, illetve az álláspontjait. A javaslatoknak a szintjén arra van szükség, hogy szinergiák alakuljanak ki, beleértve az Európai Bizottság javaslatait, kezdeményezéseit is vannak ugye az akadályok, a fizikai akadályok eltűnőben vannak, de az Európai Unió elfogadta azt, hogy a szabályoknak egyfajta patchworkje, színes összképe alakuljon ki, amelyek szintén akadályokat képeznek. Tehát az Európai Parlament most azért ki az, hogy egy level playing field alakuljon ki, egyenlő legyen a mező és mezőny mindenki számára, és nagyobb átláthatóság nyilvánuljon meg. Így a TTIP esetében is, ugye nagyon világos volt az a vörös vonal, az az útválasztó, az a Rubikon, amelyet a parlament rögzített, hogy meddig és meddig tovább. Nagyon lényeges az, hogy megismerjük a tanácsnak az álláspontját arról is, hogy hogyan látja a befektetők és államok közötti konfliktusoknak a rendezési módozatait. Az Európai Parlament tekintetben nagyon világosan fogalmazta meg álláspontját, és várjuk, hogy a tanács elnöksége most megfogalmazza azt, hogy ők hogyan látják ezt a kérdést többek között az ISDS tekintetében tehát nagyon fontos, hogy itt a szociális szempontokra is figyelemmel legyünk. Ami pedig az átláthatóságot illeti, persze, persze erre messze menően igényt tartunk. De a megle, az átláthatóságról miért esik szó itt, és miért nem esik szó másút például? Nem létezik egyetlen következetes szabály sem a TISA esetében. Ugye a TTIP esetében pedig mást látunk. Ott lát, létezik nagyon világos position paperek, a TISA esetében nem ez történik. Ott van ugye a Wikileaks kérdés is ezen kívül. És most jutottam el a jogalkotási témákhoz, a IPR tekintetében mi történik a harmadik országokban, és a ö, beruházás védelmi ö, eszközök tekintetében mi történik. Nagyon világos a bizottság álláspontja, a parlamenté is, de a tanács a maga részéről még nem nyilvánult meg e témában. Meg tudja -e tenni azt, el tudja érni azt, hogy a tanács is megnyilvánuljon e témákban, mert valamennyi tárgyalás során tulajdonképpen ugye a, pi, a piacvédelmi, illetve kereskedelmi eszközök tekintetében úgy látjuk, hogy nem vagyunk kellően jelen a folyamatban, és egyes álláspontok pedig bemerevettek. Látom, hogy az elnökünk felemelte már a kínzó szerszámát, de hát egy sor kérdése lett volna még a néppártnak, mégis azért arra számítok, hogy a luxemburgi elnökség ezeket a témákat előre viszi, és a tanácsnak a íróasztalára leteszi. Köszönöm szépen. Um, now David Martin. David Martin kapcsolat. I think between the questions and the time... Hát a néppárt kérdésbe ágyazott statementet tartott 20 percig, illetve a válaszok fognak 20 percben tel- telni, de hát lássuk most, nagyon fontos, hogy az ISDS ügyében az, elő, az EU, illetve az elnökség előrelépjen. Az EU nagyon kemény volt a tekintetben, hogy az ISDS-ben transzparenciát biztosítsunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egész világ előtt nem állunk valami nagyon jól, hiszen kérünk valamit, a nemzetközi közösség ezt biztosítja, mi pedig nem tudjuk megszerezni belső konfliktusaink miatt az aláírást. Ezért mindenképpen javaslom, hogy ezt a tanács agendájára előkelő helyre írják. Nem akarom megismételni azt, amit Vivien mondott, valóban a TTIP um, um, előtt nyitva áll az ajtó, befogva a lovak, akik zihálnak, kapálnak, el kéne indulni most már ennek a kocsinak, és remélem, hogy a luxemburgi elnökség felül a hajtó helyére és a lovak közé csap. Meglehetősen enigmatikusan fogalmazott, amikor azt mondtam, hogy a konfliktusokból eredő ércek eh, kérdésében meg kell akadályozni, hogy eh, nehogy visszaéljenek ezzel, de hát lássuk csak pontosan, mi a parlament teljesen világos döntést hoztunk, mandátumot adtunk a tárgyaló csapatunknak, miért gondolják, hogy a tanács zsákutcába jut? Röviden még egy-két kérdés. Kanada. Teljesen igaza van, bár meglehetősen enigmatikus volt, amikor azt mondta, hogy a beruházási fejezet probléma lehet. Valóban probléma lehet. És kérdezem, hogy a luxemburgi elnökség továbbá is ösztönzi a bizottságot, hogy próbálja meg a beruházási fejezetet tisztázni, hiszen ez a mi aggájainkat megoldaná. Aztán a kereskedelem védelmi eszközök kapcsán hallom, amit mondott, hogy lényegében lehetetlen konszenzus találni a tanácsban, de legalábbis fontos, hogy ezt megpróbálják. Köszönöm. Stabati úr az ECR nevében. Miniszter úr, hát nagyon komoly programot tűzött ki maga elé, nagyon sok szálat tart a kezében, mindig Csodálom, hogy hogyan lehet folyamatosan ennyi ügyet egyszerre vinni. A tanácson belüli konfliktusról is volt szó, illetve a véleménykülönbségekről. Én úgy gondolom, hogy helyes volna, hogy az Európai Unió egy picit nagyvonalúbb volna. Hogyha tehát bizonyos tagállamok, államok valamit el akarnak érni, lehet, hogy jobb, ha beadjuk a darabunkat. Miért mondom ezt? Az Európai Unió egy nagy piac. Itt a szolgáltatások, termékek, szállítói kitérhetnek, a kis országok esetében ez nem áll fenn. Tehát nagy vonodók lehetünk. Aztán hogyha egy picit liberálisabbak vagyunk, mint a partnereink, ez még nem baj, ez nem kár. Mi több, ez a termelékenységet növeli, hogyha jobban erőf- komoly erőfeszítéseket kell tenni. Németországban mindig probléma volt a felértékeléssel, és a felértékelés azt vezet, oda vezetett, ugye az euróta ez a probléma nincsen, hogy mindig jobbnak kellett lenni, mint a többieknek. Egy szóval úgy gondolom, hogy a konfliktusok esetében kis vonalúságra volna szükség, és arra is gondolni kellene, hogy a szabad kereskedelem ben a nagyobb konkurenciai nyomás alatt lévő jobban megerősödik. Köszönöm szépen. Ditta kollégámnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm miniszter úr hogy bemutatta a prioritásait. A listát hallvam, azt kell, hogy mondjam, hogy ez izgalmas fél év lesz, izgalmas soros elnökség lesz. Két mérföldkő van, legalábbis ahogy én látom az önök elnöksége alatt, az egyik a VTO konferencia, és örömmel hallottam, hogy ez önök számára is az egyik fő prioritás. Valóban eljött annak az ideje, hogy megmutassuk, hogy elkötelezettjei vagyunk a multilaterális agendának, és ebben kulcs szerepet szeretnénk játszani. A második mérföldkő pedig a kereskedelem politikai stratégia, illetve menetrend lesz, hiszen az önök elnöksége dönt majd a jövendőbeli kereskedelmi prioritásainkról és itt visszatérek a különböző országok listájára, akiket bevontak a tárgyalásokban. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy vannak tárgyalások, amelyik már hosszú évek óta zajlanak, és talán eljött az ideje annak, hogy az EU szóljon arról, hol vagyunk a tárgyalások során. És döntsünk abban, hogy a Mercosur vagy az öbölmenti együttműködési tanács országaival merre tovább. Ma még inkább, mint valaha, becsvágyó és hatékony kereskedelmi stratégiát kell kialakítanunk, amely egyébként a nemzetgazdaságainkat is jobb helyzetbe hozza, munkahelyet és növekedést teremt. Ennek érdekében pedig a gazdaságaink fő tartó pillérére, a kis és középvállalatokra kell koncentrálni. Kérdésem önhöz tehát, hogy a kis és középvállalatok ügyére hogyan fókuszálnak az elkövetkező hat hónapban. Például újra akarják-e alapi, alakítani a piaci hozzáférési stratégiát, amelyből a kis és középvállalatok közvetlen hasznot húzhatnak. Egy utolsó kérdésem az, hogy hogyan látja, mit tehetünk együtt a gazdasági diplomácia területén, hisz nem csak az Európai Bizottság, hanem a tagállamok is fontos szerepet játszanak. Köszönöm. Helmut Scholz, köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr, valóban meghökkentően sűrű tervezetet mutatott be, köszönöm szépen a multilateralitásról mondottakat. A kereskedelmi politika nagyon komplex kihívásokat támaszt elénk, és ezzel függ össze a kérdés, hogy a tanácsban milyen viták zajlanak, és hogyan látja a között az ellentmondást, hogy egyrészt nő a bilaterális megállapodások száma, illetve a multilaterális megközelítés között a feszültséget hogy értelmezi. Hogyha tehát komolyan vesszük, hogy a partnereinket partnernek tekintjük, akik WTO-ban partn- is partnereink, akkor velük kell közösen normákat kialakítanunk. Nem látja azt a veszélyt, hogy a túl sok bilaterális megállapodás veszélyezteti ezt az elvet. Hiszen az embereknek meg kell érteniük, hogy mire ért van szükség a kereskedelmi politikára, és ezzel már a transzparencia kérdésére jutok. Nem értem, és a tanácselnökségtől is egyértelmű jelet várok, jelzést várok, hogy az uncitrál egyezmény aláírásaként voltak éppen aláírták, sok tagállam aláírta az UNCITRAL egyezményt, de mégsem tudunk betekinteni az eseményekbe, nem elég átlátható rendszer. Azt hiszem, hogy itt a luxemburgi elnökségnek nagy lépést kell előre tenni. Aztán az ISDS mechanizmusról a kereskedelmi biztosasszony javaslatával rendelkezünk, és világosan mondta, hogy tovább szeretne dolgozni ezen a tervezeten, a parlament is figyel a állam beruházás, beruházó jogvita kérdésére, és kérdezem ezért, hogy a luxemburgi tanácselnökség síkra száll azért, hogy mindaz, ami a TTIP 6 állásfoglalásban megjelenik, minden más kereskedelmi megállapodásban minta legyen. Ami a konfliktusos érceket illeti, remélem, hogy a háromoldalú tárgyalások minél hamarabb kötelező érvényű és transzparens átlátható megoldásokra jut. Keller asszony, köszönöm szépen, nem akarok sok mindent megismételni, köszönöm miniszter úr, hogy eljött, egyetértek a transzparenciáról mondottakkal, meg a multilaterizmusról mondottakkal. Én az ISDS kapcsán kérdezem, hogy hogyan áll a vita a tanácsban különböző anyagok köröznek, a bizottság anyaga, a tagállamok anyagai, van a ember, ami hasonlatos, van, ami nem, és ráadásul nagy az ellenérzés az ISDS ellen. Kérdezem, hogy a konflikt minerál ügyében mi a helyzet a tanácsban, milyen vélemények alakultak ki, milyen véleményt képviselnek majd a triadógusban. És még nagy vita van a konfliktusból származó nyersanyagok tekintetében arról, hogy mit jelent az OECD iránymutatásainak követése. Ráadásul mondjuk úgy, hogy sok pedagógiai meggyőződésre is szükség volna, amit az elnökség tehetne, hiszen nevetséges volna, hogyha csak az fémek importőreire és felhasználóira vonatkozna a due diligence, vagy a megfelelő óvatosság elve. De hogyha minden szereplőre nem vonatkoztatjuk ezt a szabályt, akkor semmiképpen sem tudunk besvágyóbb szabályozást elérni, már pedig a parlament szavazás, szavazati eredménye egy ilyen besvágyóbb eredményet, eredményt vázolt körül. Köszönöm, Borelli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó ön által említett, miniszter úr által említett pontra szeretnék visszatérni, mégpedig azért, mert ez külön stratégiai fontossággal rendelkezik. Különösen, hogyha figyelembe vesszük, milyen következményekkel jár ez az időben. Kínával való kapcsolatainkra gondolok. A 2000 16-tól kezdve érvényes kölcsönös elismerés elve nem eh, kielégítő senki számára. Éppen ezért komoly diplomáciai tevékenység indult meg annak érdekében, hogy legalábbis technikai szinten meghatározzák, hogy hogyan lehet átalakítani ezt a szabályozást fel szeretném hívni a luxemburgi elnökség figyelmét erre a tényre, és egy-két fontos szempontot ki szeretnék emelni. Hogyha tehát a politikai dön, szinten döntenek erről a kérdésről, akkor ez egy veszélyes precedest hoz létrehozni, hiszen a kínai kérés voltak éppen azt váltanak, ki, hogy egy komoly ipari krízis jönne létre, és ez egy foglalkoztatási krízist váltana, vonna maga után a fémiparban, az acéliparban vagy a vegyiparban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a döntés előtt koordináljuk véleményünket. Teljesen világos, hogy a negatív hatások a gyártó európai országokat érintenék, ahol sok ezer munkahely veszne el. Kérdezem a luxemburgi elnökséget, hogy tisztában van -e ezzel a helyzettel, és hogy megfelelő ellenintézkedés próbál -e tenni, ráadásul törődik-e a földrajzi jelzőkkel kérdésében is. A négy elnő, négyen kértek még szót, nagyon röviden szólaljanak meg, kérem, hogy az elnökség még válaszolni is tudjunk. Köszönöm szépen, gratulálok a luxemburgi elnökségnek, remélem, hogy folytatni fogják a kitűnő munkát, hiszen a kis országok gyakran a legjobb munkát végzik másodszorban. Én nem kérdezek rá az ISDS-re, mindenki az ISDS-t feszegeti, én csupán annyit szeretnék mondani, hogy az élet megy tovább, ahogy a folyók is folynak, tehát a ne hivatkozzanak az ISDS-re annak érdekében, és akadályozzák így meg a szerződés megkötését. De még a CETA-ról néhány szót. Tudjuk, hogy a tárgyalások lezárultak, és hogy a kanadaiak sok kérdésben beadták a derekukat. Éppen ezért örülnék annak, hogy még a luxemburgi elnökség alatt a CETA valósággá válna. Második észrevételem, nagyon sok munkára van szükség, az olyan társult országok irányába, mint Norvégia vagy Törökország, hiszen a kereskedelmi fejezeteket módosítani kell. Végezetül pedig az Európai Parlament nem csak figyelni tud, hanem írni is tud, és ez itt a személyes hozzájárulásom Zsan barátomnak. Merci. Vous êtes gâtés. Köszönöm szépen, hát őt elkényeztetik, elnök úr. Köszönöm szépen tehát a felvezetőt, és hát nem fogok gratulálni az elnökség miatt, akkor, amikor elkezdik azt, hanem majd, amikor véget ér az elnökség a sikerek alapján, és hát nagyon sok erőt kívánok, mert hogy hát valóban rengeteg munka vár önökre. Én most a kettő témát emelnék ki, valóban a konfliktusos érceknek a témája, akárcsak mert David engem is, Davidet engem is nagyon foglalkoztat, és hát prioritásról van szó. Az utolsó mondata ugyanakkor aggaszt, nevezetesen azt hallottuk, hogy gyakorlatilag már most eleve félreértés van a tekintetben, hogy mit döntött az Európai Parlament, és mit látnak önök. Nagyon lényeges lenne az, hogy erről beszéljünk. A rendelet nem lenne jó, hogyha elűzné a azon országoknak a befektetőit, ahol ilyen különböző gyersanyagok léteznek, nem lenne ez egy jó fejlemény, és nem szabad, hogy a származó országokból elűzzük a befektetőket, illetve elűzzük az Európai Uniót, úgyhogy meg kell találni a kellő egyensúlyt. Erre törekedtünk. Ott vannak azok az országok, ahol vannak konfliktusok, és ott vannak azok az országok, amelyek az Uniót képviselik. A lehető legjobb megoldást kell megtalálnunk, erről lenne érdemes még beszélnünk. További téma, a gyarmatokról származó termékeknek a címkézése, az önök elnöksége, gondolom, hogy októberre tervez egy találkozót, és hogy nagyon egyértelmű döntéseket kívánnak-e hozni ezen témákban, nevezetesen a jogelleneséggel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Ich will auch nur ganz kurz auf zwei Punkte eindringen. Das eine ist CETA. Wir haben ja jetzt... Az egyik dolog a CETA, a parlament ugyanakkor komoly elvárásokat fogalmazott meg a TTIP-pel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy politikailag hiteltelen, hogyha a CETA-ra más kritériumokat alkalmazunk. Ám a CETA sok területen teljesíti a kritériumokat, tehát a kérdésem az, hogy az elnökség alatt ezt végig akarják-e vinni, vagy pedig a ceta belüli beruházás védelmi fejezetet újra akarják-e tárgyalni. Második kérdés, az Ukrajnával való társulási megállapodás kérdése. Üdvözlöm, hogy a tárgyalást Oroszországgal és Ukrajnával folytatják, akarom mondani, Ukrajnával folytatják, és fontos, hogy megmutassuk, hogy az ukra, ukrán társulási megállapodás nem Oroszország ellen irányul. Másrészt ugyanakkor a társulási megállapodás komoly igényeket fogalmaz meg Ukrajnával szemben hiszen fontos, hogy a gazdasági erőfeszítések a lakosság javát szolgálják. Kérdezem tehát, hogy hogyan értékeli ezen reform intézkedéseket Ukrajnában, és mit szeretnének tenni, hogy ezt előbbre vigyék. Végezetül, Ima. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a nagyon részletes előadáshoz, hogyha ön sikeres lesz, akkor mindannyian sikeresek leszünk. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a szakpolitikák következetességéről mondott, és úgy gondolom, hogy meg kell bizonyosodnia arról is, hogy a kereskedelmi védelmi eszközök kapcsán előre jutunk. Amikor a TTIP tárgyalásokra kerül sor, ezeket egy kicsit beárnyékolta a titkolódzás. Voltak olyan országok, amelyek nem akarták az átláthatóságot. Szerintem ezt a kérdést mélységében meg kell vizsgálnunk. Aztán szeretném azt is, hogyha elmondaná véleményét azzal kapcsolatban, hogy az EU-Kuba kapcsolatokban mi fog történni, prioritás lesz-e. Sok latin-amerikai országot említett, de én Kubáról szeretnék többet tudni. A Csillével kapcsolatban az előzetes felmérésekről beszélt, mi ennek a menetrendje, és az ezzel az országgal kapcsolatos megállapodás hogyan fog megszületni. A nemek közötti egyenlőség kérdését is be kell vonni a tárgyalásokba szerintem. A hatástanulmány pedig szerintem térjen ki a nemi kérdésekre is. Az állampolgárok középpontba állítása egyre fontosabb Európában. Egyre nagyobb a szakadék közöttünk és az állampolgárok között, ahogy ezt Görögország példája is nagyon jól mutatja. Úgyhogy meg kell néznünk az értékek és az elvek helyzetét, hogyha Európában hinni akarunk. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy újraépítsék a, hit, a, a hitet Európában. Jetzt niemand von Minister Asselborn. Nos, meg kérem Asselborn minisztert, hogy válaszoljon. Persze minden részkérdésre nem fog tudni válaszolni. Mindjárt megadom neki a szót. Biztos egy-két elvi választ fog adni, és hogyha a részkérdésekre válaszokat kérnek a képviselőtársak, akkor biztos, hogy erre fog válaszolni németet a német nyelvet fogom használni irántad való tiszteletből, bár a német nyelvvel még vannak problémáim. Nos, külügyminiszter vagyok, hivatásom szerint, ez itt pedig egy mellék munka, amelyet végzek, hiszen önök sokkal többet értenek a kereskedelem politikához, mint én. Kezdem a végén, Görögország. Az Európai Unió teljesen milyen filozófiát is képviselünk, a hétvégén egy dolgot kellett, hogy tegyen a Grexitet, kellett megakadályozni. Fatális lett volna Európa számára, de fatális lett volna a Grexit az eurócsoport számára is. az alapító atyák biztos nem e, ilyen szellemben gondolkodtak. Tehát örülök annak, hogy e, a két legfontosabb euró ország célkitűzései közeledtek, hogy megértették egymást, és a non-paperek, a nem hivatalos státusra rendelkező anyagok maradjanak is non-paperek. Ne beszéljünk róluk, hiszen nem hivatalos státusra rendelkeznek. Ami pedig Kubát illeti, a főképviselőasszony is Kubában járt. Kuba egy fontos ország, és meg kell akadályozni az amerikaiak egy rohamoz, megrohamozzák Kubát gazdasági értelemben. Fontos, hogy a gazdasági, szociális összefüggéseket is lássuk, képítsük. Átláthatóság a TTIP-ben. Csak megismételhetem, ami ideig elhangzott. Ez mindennek az alfája és az omegája, és a transzparencia nélkül a parlament soha nem fog igennel szavazni, és sok nemzeti parlament sem fog igennel szavazni az átláthatóság megteremtése nélkül az olasz elnökség alatt, ha nem tévedek, a tanácsban egy vitát folytattunk, ahol nem volt világos, hogy az átláthatóság kötelme teljesül, de ma már a tanácsban senki sem indul ki abból, hogy itt trükközni lehetne, hogy ne tennénk mindent átláthatóvá. A mandátum, a tárgyalási mandátum amúgy is világos, és itt Cecilia Malmström mondta ezt, úgy kell tárgyalnunk, hogy az és kis belássák, hogy átláthatóság nélkül a dolog nem működik. Ukrajna. Két hete jártam Ukrajnában, Poroshenko elnökkel találkoztam. Valóban felsejlik a regély, remény, erre nagyon nagy szükség van. Külügyminiszterként mondom, hogy Ukrajna legfőbb problémája a korrupció rákos elterjedése most például 300 bírát bocsátottak el, de azt hiszem, hogy sokkal további lépéseket kell, több, mélyebb lépéseket kell tenni, de ennek ellenére vannak kísérletek, Poroshenko nagyon keményen dolgozik, például az alkotmányos reform egy kis sikerrel, egy kis szerencsével júliusban az alkotmány reformjának első olvasatát lebonyolítják, itt több autonómiát kapnak majd a régiók, a Dombaszi régió is. Ez egy pozitív eredmény. Üdvözölni kell azt is, hogy az októberben megtartandó helyhatósági választásokra vonatkozó törvényt is meg fogják reformálni. Úgy gondolom, hogy a korrupció Ukrajnában persze a monopóliumokkal is összefügg, ha a monopóliumok továbbra is fennmaradnak, az oligarchák is megmaradnak, úgy gondolom, hogy a monopóliumokat át kell törni, meg kell törni ebben az országban, Ukrajnában. Meg vagyok róla győződve, hogy helyesen tettük, hogy Rigában legalábbis a három végtársulási szerződést végrehajtó országra vonatkozó reményt nem tettük tönkre, miközben Rigában ugye felmerült, hogy a szomszédságpolitika egyszerre bővítési politika vagy sem, tehát Rigában világos választattunk erre. Ez sokokat persze kiábrándított, de még egyszer mondom, hogy az a három ország, aki a társulási megállapodást végrehajtja, velük kell leülnünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet szinergiákat létrehozni, hogyan lehet gyorsabban előre haladni tovább megyek, CETA. És hogy ezt gyorsan lebonyolítjuk, hát az elnökség nem tudja az el, a CETA-t eh, végig eh, verni, hiszen az Európai Parlament nélkül a Lisszaboni szerződés óta semmire se lehet rábódintani, semmit se lehet csak gyorsan elfogadtatni. Nagyon nagy hatalmat kaptak önök, európai parlamenti képviselők. Persze nem szólok be a parlamentben zajló konfliktusba, de annyit mondhatnék, hogy mind az amerikai, mind az Európai Parlament az elmúlt napokban jelzéseket adott. Amerikában ugye a filibuster módszer, illetve a TPA, a kereskedelem támogató hatóság ügyében tettek fontos lépést, és amit ti elértetek ez nem volt olyan könnyű, kétszer futottatok neki ennek a TTIP állásfoglalásnak, de hát végül is ez egy fontos üzenet a külvilágnak. Talán nem mindenki ért velem egyet, de én úgy gondolom, hogy ezek pozitív jelzésként értelmezhető, és új lendületet ad majd az ISDS ügyének is. Az alapján, amit hallok, olvasok, látok, úgy gondolom, hogy a CETA-t nem lehet így majd elfogadni. Hogyha létrejöhet egy új generációs ISDS, akkor ez biztos, hogy a CETA-ra is vonatkozik majd. Sőt, nem hivatalosan azt hallottam, hogy a kanadaiak hajlandók volnának arra, hogy egy új, modernebb ISDS-t építsünk a CETA-ba, amely átláthatóbb. Hat ország, Németország, Franciaország, Dánia, Svédország, Hollandia és Luxemburg dolgozik ezen az ügyön a tanácsban, és azon gondolkoztunk, hogy az Európai Parlament véleménye nagyon közel áll a miénkhez. Azt, mondtuk, azt mondta a parlament, hogy állandó bíróság, ne ügyvédek, hanem bírák üljenek itt, nyilvá, nyílt ülések legyenek. Ez egy olyan vélemény, amely irányába a mi elnökségünk is dolgozik. Aztán a címkézés kérdése. Nagy-Britanniában már hosszú ideje az civil szervezetek itt a civil szervezetek bevonásával végzik a címkézés és az eredet megjelölés ellenőrzését. Mondhatom, hogy erre visszatérünk. Várjuk a békét, de hát nem kompromitálhatjuk az elveinket. 17 vagy 18 országról van szó, akik ezen az úton szeretnének haladni, és Federica Mogherini azon van, azon dolgozik, hogy a legjobb döntést hozzuk, hogy ne hibázzunk, ne tévedjünk. Helyesnek tartom. Hogy a fogyasztó tudja, hogy a vásárolt termékben szereplő anyagok esetleg konfliktusos területről származnak. Európának ilyen legalábbis E, erkölcsösnek kell lennie. Európa mindenhol a nemzetközi jog érvényesülése mellett érvel, hát akkor legyen jogkövető. Bocsánat, hogy végig rohatok, rohanok a kérdéseken, ugye most a konfliktusokból, háborús konfliktusokból származó érce kérdése. Azt hiszem, hogy a tanácsban ezt is etikai szempontból kell megvizsgálnunk. tudjuk, milyen területekről van szó, szóval például a nagy tavak területéről. Én magam személyesen és külügyminiszterként is úgy gondolom, hogy világos irányvonalat kell elfogadni. Nem engedhetjük meg azt, hogy Európában minden további nélkül behozzák azokat a ásványokat, amelyeknek eladásából egyértelműen háborút finanszíroznak. A tanácsban vita van arról, hogy közvetett vagy közvetlen tanúsítványozást vezessenek be. Mindazonáltal a mi célunk az, hogy pozitív eredményre jussunk. Ugyanez vonatkozik a kínzásra és a halálbüntetésre vonatkozó anyagokkal a probléma a kettős felhasználás. Ügye. Amikor az iráni szankciókról cseréltünk eszmét, akkor is a kettős felhasználás problémája jelentette az akadályt. De hogyha egy eszközt, egy anyagot arra akarnak használni, hogy halálbüntetést hajtsanak végre, vagy embereket kínozzanak, akkor bizony kutya kötelességünk, hogy olyan szabályokat fogadjunk el, amely ezt megakadályozza. Ami Kínát illeti, óvatos volnék a válaszadással, hiszen értem én Olaszország vagy más országok érdekeit is, és értem persze az észak-európai államok érdekeit, de összességében úgy gondolom, hogy Kína egy nagyon fontos kereskedelmi partnerünk. Már tíz éve is azt mondták, hogy persze 2015-re Kína megkapja automatikusan ezt a státust. Mint hogyha a WTO ban való kínai tagság automatikus volna. Hát nem így van. Jogi elemzés folyik, és meg kell látnunk, hogy milyen következtetésekre jutunk. Az ISDS-ről beszéltem, a konfliktusos ércekről. Szintén. Ja, eh, diese Mauritius konvenció. Ó, igen, a Mauritiusi egyezmény, hogy csak hat ország írta ezt alá. Az én országom és Belgium hamarosan belép az arály aláírak sorába, és remélem, hogy sokan mások is megteszik majd ugyanezt. Aztán a Nairobi konferencia. bár ez decemberben várható, de megígértem, hogy az elnökség képviseletében Nairobiban megyek. Tudom, hogy tegnap itt járt Cecilia Malmström, biztos megbeszéltek, milyen fontos a Nairobi forduló. Ne felejtsük el, ezek a bizottság számadatai, de állítólag igazak. Tehát a növekedés 90%-a Európán kívül jön létre a világban. Ezért meg vagyok róla győződve, hogy minden, ami, minden olyan kérdés, ami a nemzetközi kereskedelmet érinti, nagyon fontos Európa számára. A kollégák, voltak kollégák, akik azt mondták, hogy oldjuk meg a spagettik kérdését bilaterálisan, de én azt gondolom, hogy multilaterális megoldást kell találni, nem bilaterális megoldást kell találni az ilyen termékhamisításra és egyéb problémákra.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 annak érdeke, oda vezet, hogy az olyan országok, mint a BRICS országok jobb kapcsolatokat ápoljunk, elmélyítettebb kapcsolatokat. Elmondtam, hogy mi mindent tervez a luxemburgi elnökség zászlajára írni, ez nem kevés. Minden erőfeszítésünkkel próbálunk eredményekre jutni, és nem csak a kontinuitás és a koherencia híve vagyok, hanem annak is híve vagyok, hogy az elnökség előtt álló kihívásokat elfogadjuk. Múlt héten láttuk, hogy a BRICS például micsoda hatalmas erőt jelent. A tízára, tízáról mondatokat nem egészen értem. A tízában a bizottság rendelkezik egy mandátummal. Reding asszony hosszú ideig biztos volt, és gondolom pontosan tudja, hogy nagy óvatossággal, figyelemmel végzi a munkát a bizottság, de meg vagyok róla győződve, hogy a tanács és a diplomaták is nagy óvatossággal, nagy figyelemmel végzik a munkájukat, aztán meg kell nézni évvégén hányadán állnak a dolgok. A tizánál mondottakban a legfontosabb talán az, hogy a közszolgálatokat kivesszük a kontextusból. Ezt kérték egyébként a nemzeti parlamentek is. Reding asszony azt is mondta, hogy az átláthatóság, a TTIP és a TISA milyen fontosak, teljesen egyetértek önnel. Láthatják, hogy közel vannak az álláspontjaink. A luxemburgi elnökség mindent megtesz, hogy előre lépjünk, nem sikerül biztos minden dossziét lezárni, de remélem, hogy sikerül mégiscsak majd komoly előrelépést érni annak érdekében, hogy december 31-én pozitív eredményre tekinthessünk vissza. Köszönöm szépen, miniszter úr! Das war sehr umfangreich und äh, vielversprechend und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Arbeit. Alles Gute. Ja. <laughs> So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Tizenhatos napi rendi pont. Miről is van itt szó? A vezető tisztviselők munkacsoportjának ismertetője az EU és Törökország közötti vámunióról május 12-én Malmström asszony és a török gazdasági miniszter tanácskoztak e kérdésről. Arról tehát, hogy modernizálják a Törökországgal megkötött vámmegállapodást. Ez már eleve 20 éves múltra tekinthet vissza, ezért úgy gondolom, hogy igenis célra vezető és helyes, hogy ezt modernizálják, upgrade-eljék. Örülök annak, hogy most friss tájékoztatót kapunk e magas vezető tisztviselők munkacsoportjának munkájáról, és különösen örülök, hogy egy régi jó ismerősünk, Ignacio de Cerro van itt közöttünk, aki nem TTIP főtárgyalóként van itt körünkben, hanem a vezető tisztviselők munkacsoportjának vezetőjeként, amely a Törökországgal kötött Vámonia modernizációjával foglalkozik. Ignácio, örülök, hogy a TTIP tárgyalások ellenére időt szakítottál, hogy eljöjj hozzánk, és megadom neked a szót. Eh, Köszönöm szépen. Valóban nagy öröm, hogy itt lehetek, és egy kicsit nem a TTIP-el foglalkozom, hanem beszámolhatok azokról a tárgyalásokról, amelyeket Törökországgal folytattuk. Gazdasági szempontból Törökország nagyon fontos kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, hatodik legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Kereskedelmünk 4%-a irányul Törökország felé. Úgyhogy kereskedelmi és gazdasági szempontból rendkívül fontos partner az Európai Unió számára Törökország. Éppen ezért de Hucht biztos úr 2014. februárjában meghozta azt a döntést, hogy egy magas szintű tisztviselőkből álló munkacsoportot hoz létre, hogy nézzük meg, hogyan tudjuk modernizálni kereskedelmi kapcsolatainkat Törökországgal. Alapjában véve kettő fő okot tudok felsorolni, amiért megszületett ez a döntés. Az egyik, Törökország és az Európai Bizottság is úgy értékelte, hogy nagyon fontos érté eszközöket hoztak létre, a Vámuniót például, szoros gazdasági integrációt hozott létre az Európai Unióba, de egy elavult eszközé vált, modernizálni kell tehát mindkét fél érdekében európai szempontból volt elégedetlenség. Egyre több esetben ugyanis úgy tűnt, hogy voltak olyan esetek, amikor Törökország nem vette figyelembe, nem tartotta tiszteletbe vámoniós kötelezettségvállalásait, és ezért nem volt hatékony eszköz ez a két ország, vagy a két egység kapcsolatainak rendezésére. Az Európai Unió a harmadik országokkal folyamatosan kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat kötött, szabad kereskedelmi megállapodásokat. És olyan helyzetben találta magát, hogy voltak olyan országok, amelyek nem voltak készek Törökországgal kereskedelmi egyezmény kitárgyalására, és ez a Vámunió működésére is kihatással volt. Ráadásul általánosságban úgy látták, hogy a Vámunió, ami 20 évvel ezelőtt egy nagyon modern kereskedelmi eszköznek tűnt, már elavult. Az Európai Unió kereskedelmi politikai szempontjából is azt láttuk, hogy nagyon sok fontos kereskedelmi kérdést ez már nem fedett le. Így jutottunk arra a következtetésre, hogy elemezni kell azt, hogy hogyan tudjuk javítani és modernizálni kapcsolatainkat a kereskedelm területén. Így született meg az a jelentés, amit a politikai vezetőinknek nyújtottunk be, és amelyet a török miniszter és Malmström biztos asszony is jóvá hagytak. Hogyan modernizáljuk a kapcsolatainkat, erről szólt. Most nem fogok a jelentés részleteiből belemenni, csak néhány fő elemet emelnék ki. Először is elismerjük, hogy erősebb eszközre van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogy Törökország szabadkereskedelmi egyezményeket köthessen azokkal az országokkal, amelyek jelen pillanatban tárgyalásban állnak az EU-val. Törökország nagyon érdeklődik ez iránt, a téma iránt, és most nekünk meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen jogi elemek teszik ezt lehetővé. Másodszorban hatékony vitarendezési mechanizmusra van szükség a vámunió kontextusában, hogy amikor aggályok merülnek fel, hogy a kötelezettségvállalásokat nem tartják tiszteletben a felek, ezeket a vitákat meg lehessen oldani. Ezen túlmenően első alkalommal megállapodtunk abban is, hogy szükséges szélesebbé tenni a kereskedelmi kapcsolataink körét, hogy ne csak a Vámunió fedje le ezt, hanem ennél modernebb kapcsolatokat építsünk ki a szolgáltatásokkal kapcsolatban például, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatban, illetve a mezőgazdasággal és az SPS kérdésekkel, valamint a földrajzi eredet megjelöléssel kapcsolatos kérdésekre is terjedjenek ki ezek a, az esz, új eszközök. Mindkét oldal egyetértett ebben. Most nyomon kell követnünk, és lépnünk kell ezen jelentés alapján. Az Európai Bizottság egyre közelít ahhoz a ponthoz, amikor a hatástanulmány folyamatát meg tudjuk kezdeni, hogy a különböző opciókat és ezeknek a hatását meg tudjuk konkrétan vizsgálni. Amikor ez a hatásvizsgálati folyamat lezárult, akkor jön el az a pont, hogy javaslatot tudjunk tenni a tanács felé és új kezdeményezéseket tudjunk megfogalmazni. Annyit szerettem volna elmondani tehát, hogy ez egy nyilván nagyon fontos kérdés az Európai Unió és Törökország kapcsolatában. Nagyon fontos az, hogy most úgy döntöttünk, hogy modernizálni fogjuk a kereskedelmi kapcsolatainkat. Talán az egyik legfontosabb kereskedelmi kezdeményezés ez az elkövetkezendő időre nézve, hogy meglegyen a tárgyalási mandátumunk. Nagyon örülök azért is annak a lehetőségnek, hogy itt lehetek, mert így tudok reagálni az esetleges kérdésekre, felvetésekre, amik ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban felmerülnek. De a bemutatómnak, a rövid bevezetőmnek ezennel vége. Köszönöm szépen, Ignáció. Egy menetrendet esetleg tudna nekünk mondani a hatásvizsgálatra, illetve a mandátumra vonatkozólag? Hát úgy gondoljuk, hogy a hatásvizsgálatot talán júliusban meg tudjuk kezdeni, vagy ha nem, akkor a nyári szünet után azonnal. Reméljük, hogy a jövő év végére ez a folyamat le is zárul, és a javaslat a mandátumra megszülethet a tanács felé Ennél pontosabb nem tudok sajnos lenni. Nagyjából így néz ki egyébként a menetrend. Köszönöm szépen, hogy az elnök, köszönöm szépen. Most pedig Borelli úr kap szót az előadónk. Grazie, Presidente. <clears throat> Vi ringrazio. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kapok Törökországgal kapcsolatosan. Stratégiai kérdéskörről van szó megadatik a megtiszteltetés számomra, hogy részleteibe menően követhetem nyomon ezt a kapcsolatrendszert, mint hogy egy munkacsoport jött létre e célból. Török, Törökország egy alapvető fontosságú partner az Európai Unió számára. A politika története hozta ezt, de a földrajza is az országnak a bizánci korszak óta ugye nagyon fontos szerepet betöltő országról van szó, gondoljunk a Sejem útjára, illetve az egyéb tevékenységekre is, amelyek összekötik Törökországot Európával a közel kereten, középkereten ugye egy nagyon-nagyon stabil ország maradt Törökország, miközben számtalan történelmi kitettségnek volt kitéve ez az ország. Mindig is szélsőségesek is jelen voltak Törökország történelmi mozzanataiban és ugyanakkor az észszerűség jegyében látnunk kell azt, hogy egy stratégiai partnerről van szó. Ankara gazdasága olyan gazdaság, amely lendületben van, és nagyon szorosak a kapcsolatok az Európai Unióval, illetve számos kétoldalú kapcsolat alakult ki az unió tagjaival. Láttunk kell a dolgokat ugyanakkor a folyamatban, és az érdekeket mindkét oldalról, de természetesen a kereskedelmi politika az önálló terület, és ezzel kapcsolatosan jelzem azt, hogy az Európai Bizottság már javaslatot tett arra, hogy a 94 óta létező vámunió terkítetében előre lépések lehessenek mezőgazdaságra, közbeszerzésekre is lehet itt gondolni, mint különböző kérdéseket feltető területek. És akkor ezen kívül ott van az EFTA kérdése, és a, a megállapodásoknak a kérdése, itt az Európai Unió tovább kíván lépni, és csatlakozni kíván egy sor megállapodáshoz. A potenciál tehát rendkívül jelentős, ez tény. De mi is a valóság? A valóság azt hozza, hogy számos nehézség adódott, számos bökkenő a kapcsolatrendszerben. Ezeket próbáltok nyomon követni, csak úgy, mint a DG Trade. És a tárgyalási csomag számos tételt tartalmaz, többek között kritikus elemeket is látunk ebben, például a vita rendezésének nincsen meg a kellő mechanizmusa, a rendezett mechanizmusa. És főként a textil területén, a különböző sportruházat, a márkás ruházatok esetében, szolgáltatás tekintetében, az információs technológia tekintetében, illetve a bor és alkohol témákban olyan témákat lelünk fel, ahol egyre több a diszkrimináció, egyre több a megkülönböztetés, és egyre több kérdést kell megválaszolni, mert hogy számos olyan vám akadály görgettetik az kapcsolatokat, kereskedelmi kapcsolatok elé, amelyek azt eredményezik, hogy a hatósági engedélyek beszerzése egyre összetettebbé válik. Árukat állítanak le a kereskedelemben két hónap időtartamra. Egyre több tehát a problémája, amely eh, észlezünk, és eh, az ellenőrzések akár 10, akár 70 százalékát is kitehetik az árucsere forgalomnak. És hát egyre több érzékeny téma merül fel, például 25 százalékról felment 50 százalékra a vámilleték a cipőtermékek esetében. Persze ezek olyan árukra vonatkoznak ezek az intézkedések, amelyek harmadik országból származnak, de mégis kihatnak az EU-s kapcsolatrendszerre. Pragmatikus, konkrét módon kell ezeket a kérdéseket megközelítenie az Európai Bizottságnak, tovább kell színeznünk a kereskedelmi kapcsolatainknak, de ugyanakkor a hátrányos megkülönböztetéseket vissza kell vetni. A Vámunió elavultá vált, és valóban arra van szükség, hogy az új kihívásokra felkészítsük azt kicsit aggaszt, és már fel is háborít egy sor tétel, nevezetesen ott van a TTIP-nek a kérdése, illetve ott van az Európai Uniós csatlakozási folyamat, amelye nagyon sok szélsőséges reakciót provokál. A törökök kereskedelem ellenes reagálásokról tesznek tanú bizottságot. Pedig konstruktív, strukturált párbeszédre van szükség a bizottságaink között, illetve valamennyi szereplő között, akik érintettek ezen folyamatban. Az Európai Bizottság, a török hatóságok ö, együtt kell, hogy dolgozzanak azért, hogy a kapcsolatok még sok rétűbbek legyenek. Úgy gondolom, hogy ezáltal mindenki csak nyerhet. Nos, nagyon örülök, tisztelt Uram, hogy ön itt van, és hadd tegyek fel néhány kérdést a nyomonkövetéssel kapcsolatosan, többek között a politikai szempontokból. Az új erőviszonyok mit is hoznak az új forgatókönyv keretében? Kérdésem az, hogy hogyan látja, mindez ki fog elhatni a kétoldalú kapcsolatokra az energia termékek vonatkozásában többek között? Továbbá mit kívánnak tenni azért, hogy a Vámunió rossz működése tekintetében, tehát mit kívánnak tenni, hogy jobban lehessen előhaladni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bocsánat. Köszönöm szépen. Nagyon egyedi ez a pillanat, hogy most folytathatjuk a kereskedelmi kapcsolataink újraértékelését Törökországgal, hiszen tudjuk, hogy Törökország épp most van túl a parlamenti választásokon, remélhetőleg a helyzet érdekes irányba fog megváltozni. Azt is tudjuk, hogy Törökország rendkívül fontos kereskedelmi partner az Európai Unió számára, és ugyanakkor a különböző Európai Unió és más országok között kötendő kereskedelmi uniókról tárgyalunk, ami a mi kereskedelmünket Törökországgal szintén befolyásolja. Most két irány áll előttünk az egyik, amelyben a, látjuk és halljuk, hogy mennyi panasz van. De nagyon sok az ösztönző erő is a, válasz, a, a vállalkozók részéről, az európai oldalról. A vállalkozók azt mondják, hogy csináljunk valami jobbat. Nyilvánvalóan elavultak a jelenlegi kereskedelmi kapcsolataink keretei. Ugyanakkor néha legitim igény mutatkozik a törökök oldaláról is. Tehát felül kell vizsgálni a helyzetet, és mindkét oldal olyan következtetésekre juthat, amelyből mindkét fél profitálni fog. A kereskedelmi megállapodások jók, mégpedig akkor, hogyha mindkét fél részére jók. Most ez a lényeg. Szintén. Hiszen az Európai Unió sincs a legjobb gazdasági állapotban. Köszönöm szépen, Dante úr kap szót. Grazie Presidente, voglio ringraziare... Köszönöm szépen, elnök úr. köszönet mind azért amit hallottunk, köszönet az aktualizált információkért, köszönet Boreunak, nagyon világosan fogalmazott, és vezette fel azt, hogy mi is történt a nyomonkövetési munkacsoportban. Mint ahogy a kollégánktól elhangzott, valóban nagyon fontos területről van szó, figyelembe véve az, hogy Törökország egy olyan partner, amely meghatározó fontosságú a számunkra. A hatodik kereskedelmi partnerünk és az EU-s exportoknak a negyedik célországa, tehát meghatározó fontosságú országról van szó. Az is világos, hogy át kell tekintenünk ismételten a kapcsolatunkat, és aktualizálni kell azokat. Erre igény van mind az Európai Uniós részről, mind pedig a török fél részéről. Egy sor egyéb kérdés pedig függőben van. Törökország még az ankarai jegyzőkönyvet nem hajtotta végre, tehát ez egy nagyon fontos politikai momentum, illetve annak a hiánya, és akadályt is képez, ez, amely akadályt mindenképpen meg kell majd tudni kezelni, a tárgyalások során nyilvánvalóan ez fel fog merülni, de a politikai értékelésen túl az is világos, az is világos, hogy tovább kell lépnünk. Örülök annak, hogy a tárgyalónk, Becer úr, ilyen szándék mentén tevékenykedik, és a cél az, hogy új megállapodásra jussunk Törökországgal. Ismétlem, a kapcsolatok rendkívül fontosak, és azt hiszem ennek mindenki kivétel nélkül tudatában van. Arra is szükség van, hogy itt most kitérjünk a szolgáltatásokra, a földrajzi védelemre. Ezek mind alapvető lényegi kérdések, de nem csak számunkra szerintem, hanem a törökök számára is. Teljes mértékben egyetértünk azban, hogy minél hamarabb előre kell lépnünk. Meg kell, hogy éljük azt is, hogy a tanács konkrét mandátumot ad ki mindenre. A gazdasági kapcsolatokat szorosabbra kell fűznünk Törökországgal, mégpedig egy korszerűbb megállapodás alapján, amely tovább szélesíti a kapcsolatrendszert. Szabati. Szabati úr Ja, die ECR-Fraktion stimmt äh, mit dem Bericht. Köszönöm szépen. Az ECR csoport, az ECR frakció egyetért a jelentéstevővel és a az Európai Bizottsággal. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdések már mind felmerültek a vám uniós pozíciója a Törökországnak, illetve az EU-nak nem kielégítő jelenleg. Törökország arra panaszkodik, hogy az EFTA-val kapcsolatos megállapodások a hiányát szenvedik, a hiányától csorbát szenvednek, és hogy nincsen kölcsönösség sem a kapcsolatrendszerben a török aggódnak amiatt is, hogy a piacra nem kellően, fér, piachoz nem kellően férnek hozzá. Nos, ezek az alapok, és ha ezt látjuk, akkor világos az, hogy nehezen tudjuk védelmezni a törököket. Nincsenek olyan mechanizmusok sem, amelyek a vita rendezést szolgálnák, és a TCL frakció esetében ez nélkülözhetetlen eleme a nemzetközi kereskedelemnek, illetve a Törökországgal folytatott árucsereforgalomnak. Úgy gondolom tehát, hogy egy új kereskedelmi megállapodás csak hasznára lehet mind a vitarendezésnek, mind pedig a mezőgazdasági termékeknek, illetve a közbeszerzési témáknak. Ez tehát az álláspontja a frakciónknak. Matthews Kaki a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást. Persze a Vámunió egyszer egy fontos lépés volt a csatlakozás irányába, de hát az idők megváltoztak, és most már felmerül a kérdés, hogy ez jó-e a helyzet, vagy nem, de minden esetre további előrelépésre vágyunk. Jelenleg az előrelépés hiánya miatt gyakran hallom a politikusokat panaszkodni a Vámunió működése miatt. Ezért helyes, hogy updatolnak bennünket, de talán érdemes volna a Vámunió sikeréről is beszélni, hiszen az én megítélésemben ez mindenképpen kölcsönösen előnyös volt, és persze a török fél számára is előnyös volt. úgy gondolom, hogy a hatástanulmányban érdemes volna erre a kérdésre kitérni, tehát hogy megfelelő számadatokkal is alátámaszthassuk, és kikerüljük, hogy minden kérdés politikai kérdés legyen. Persze Törökországban egykönnyen polarizálódnak a vélemények, és egykönnyen áthat mindent a politika. Éppen ezért kérdezem, hogy a török fél részéről van-e egy menetrend, vannak-e határidők arról hallunk, hogy esetleg a kormány újra áll, föláll, átalakítják a kormányt, vagy esetleg választásokat írnak ki. Szóval szeretném tudni, hogy bármilyen módon is lehet-e arra számítani, hogy a törökök elkötelezik magukat valamilyen idő keret mellett. Igen, köszönöm, fontos kérdés. Ská Keller. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a török félnek van ok arra, hogy panaszkodjon a vámunióval kapcsolatos problémák miatt. Tehát ezeket érdemes volna megfigyelnünk, meg tanulmányoznunk. Van itt egy sor kérdésem. Például, melyek a bizottság célkitűzései az EU FTA-k kap, a szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán. Törökország is szeretne ilyet kapni. Tehát a probléma fennáll, és jelenleg több nagy szabadkereskedelmi megállapodást készít elő bizottság. Másik kérdés. A kereskedelmi és fenntartható fejlesztési területről is szól majd ez az új megállapodás, illetve milyen bevonják-e Törökországot a belső piacra? Tehát voltak éppen része lesz Törökország a belső piacnak, vagy sem. Aztán a szolgáltatási területről volt szó, és hát tudjuk a Tíza ügyét, ismerjük a tíze tíze ügyét, és az EU e-, e és Törökország nem kell, hogy mindenben egyetértsenek a szolgáltatások területén, de hol van a közös alap? Mavridis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sor kérdésem van, éppen ezért nagyon pontos leszek. Először is. Ki szeretném jelenteni, hogy a jó kereskedelmi megállapodások nem csak jók, hanem nagyszerűek egészen addig, amíg a jogállamiságot tiszteletben tartják nincsen egyetlen olyan kereskedelmi érnek sem, érdek sem, amely felülírná az alapjogokat és az jogállamiságot. És persze minden tagállam támogathatja, szolgálhatja a saját érdekeit egész addig, amíg ez nem ütközik az Európai Unió alapértékeibe. Mindezt elmondva jelezni szeretném, hogy Törökország a meglévő EU-török vámuniót fittyet hány, és megakadályozza a kereskedelmet Ciprussal, pedig Ciprus az Európai Unió tagja, mint tudják. Ilyen módon tehát ez negatív kihatással van az Európai Unió kereskedelmére is. Másodszorban. A Világbank egy tanulmánya, amelyre hivatkoznak, aszimetrikus arról nem szól, hogy az Európai Unió, és főleg Ciprus milyen eh, károkat szenved az embargó miatt, melyet Törökország hirdetett ki. Ciprus, és még egyszer mondom, az Európai Unió is így károkat szenved. Harmadik észrevétel. Ami a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, a jelentésben, a szabadkereskedelmi jelentésből olvasok, sőt idézek, egy jogilag kötelező szabály lehetővé kell, hogy tegye, hogy Törökország az Európai Unió és harmadik államokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásból ö, hasznot húzzon. Jogilag kötelező megállapodás kérdemén. Hát erről beszéljünk még. Tisztázzuk ezt. Szerintem sokkal jobb volna, hogyha a tagállamok maguk dönthetnének, és nem kötné meg a kezüket egy egyetlen ilyen megállapodás sem. Utolsó észrevételem pedig, én aktívan támogatom a kereskedelmet. Jól emlékszünk, hogy néhány hónappal ezelőtt az Európai Parlamentben egy jelentés volt napirendem Bosznia-Hercegovina Horvátországgal szembeni elfogadhatatlan viselkedéséről. Bosznia-Hercegovina az európai jogállamiságra fittyet hányva nem folytatta, nem terjesztette ki a preferenciális kereskedelmi megállapodást Horvátország irányába. És persze, mi intézkedéseket foganatosítottunk, miért nem tesszük meg, kérdezem ilyen egyszerűen, ugyanezeket az intézkedéseket Törökországgal szemben is. Köszönöm végül Kelly képviselő, köszönöm elnök úr, megfigyeltem ezt a vitát, érdekes ez a vita, és azt hiszem, hogy nagyon helyes, hogy Törökország kérdésével is foglalkozunk. Nagyon nagy szomszédságbeli ország ez, és sokkal jobb, hogyha egy ország be akar lépni az Európai Unióba, sem mint hogyha ki akar belőle lépni. Persze, egy sor nyitott kérdés van, de hát Törökország a hatodik legnagyobb kereskedelmi partnerünk, ezt ne felejtsük el. És az ukrajnai és az orosz helyzet változása egyre inkább arra szorít bennünket, hogy energiaellátásunkra is jobban koncentráljunk, diversifikáljuk azt. Törökország itt kulcs szerepet játszhat. Persze, a nyitott kérdéseket vessük föl, ne söpörjük a szőnyeg alá, és ne feledkezzünk meg a végcélról sem, de vessük fel a nyitott kérdéseket. Mindenképpen a szabadkereskedelem egy támogatandó cél, és ne feledkezzünk meg arról, hogy Törökország milyen közeli szomszédunk, minél hamarabb meg át tudjuk hidalni az akadályokat, annál jobb lesz ez mindenki számára. Köszönöm. Köszönöm végezetül, Ignáció. Ignáció, a szó öné. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm mindenkinek, akik eh, a kezdeményezés mellett szóltak. Világos, hogy a Törökországgal való kapcsolat komoly gazdasági elemmel rendelkezik, de komoly politikai konnotációja is van. Az Európai Bizottságot érthető módon aggasztja az, hogy Törökország az ankorai megállapodásból ráháruló kötelezettségeknek nem felel meg, és reméljük, hogy amikor ezen új kezdeményezés útjára indítjáról, indításáról döntünk, Törökország már megfelel a kötelezettségeinek. Melyek, mi a politikai kontextus Törökországban? Egy valami nagyon fontos. Mégpedig, hogy a török kormány először végre arra a véleményre jutott, hogy függetlenül a csatlakozási tárgyalások tempójától gazdasági érdeke, hogy megerősítse a kereskedelmi kapcsolatokat Európával. és hosszú ideig a szolgáltatások vagy a közbeszerzés kérdésében nem nyitottak velünk bilaterális tárgyalást, azt mondták, hogy ezek a csatlakozási folyamat fejezetei, tehát csak a csatlakozás kontextusában nyissuk meg ezeket. Fontos politikai lépés tehát az, hogy a török kormány úgy döntött, hogy az Európával való kereskedelmi kapcsolatok olyan fontosak, hogy bármi is történjen a bővítési folyamatban Fontos, hogy ezeket a részkérdéseket megtárgyalják velünk. Ez egy olyan politikai döntés, amelyet az AKP kormány hozott. Egyébként a legtöbb politikai csoportosulás is osztja ezt a véleményt, tehát voltak éppen nincsen más megközelítés. Hogyha változna a kormány, akkor nem hiszem, hogy változna ez az irányultság. Törökország a Vámuniót a lehető leggyorsabban szeretné modernizálni. Tájékoztattuk őket, persze megfelelő folyamatot kell végrehajtani ehhez, hatástanulmányra van szükség, a bizottságnak mandátumot kell kapnia a tanácstól, mielőtt elkezdhetjük a tárgyalásokat, de a török hatóságok arról tájékoztattak, hogy készek és hajlandóak arra, hogy részt vegyenek a Vám Unió modernizációjára törő folyamatban. Ugyanakkor van egy másik fontos motiváció a törökök álláspontjában. Ugyanis elkezdtük a tárgyalásokat az USA-val. A TTIP bármely más kereskedelmi egyezménynél nagyobb volumenű egyezmény, és éppen ezért Törökország úgy gondolja, hogy egy ilyen fontos partnerrel, mint az USA, megállapodásra jutottunk, akkor nekik is nagyon fontos, hogy megfelelő szabadkereskedelmi megállapodást kössön velünk. Ez az oka annak, hogy Törökország, hogy Törökországot tájékoztatjuk a TTIP tárgyalások megkezdése előtt is a tárgyalásokról, és ezért van az, hogy az USA és Törökország közötti szabadkereskedelmi kérdés megoldásán ilyen erővel dolgoznak. Nos, az Európai Bizottság, amikor szabadkereskedelmi megállapodásokat kötött harmadik államokkal, akkor ezt mindig az eljárásoknak megfelelően tette, és Törökországot is arra biztatjuk, hogy a tárgyalásokat megkezdhessék. Korea esetében például arra bírtuk Koreát, hogy a velünk megkötött FTA után Törökországgal is FTA-t kössön, és a koreai török szabadkereskedelmi megállapodás már működik. Kanada vagy Japán és olyan országok, amelyek biztos, hogy a velünk megkötött FTA után Törökország felé is nyitnak. De ez egy teljesen önkéntes folyamat, satisfactory from the Turkish point of view, and that's why they have insisted that in the context of this modern... Ez egy teljesen önkéntes folyamat, de a Vám Unió modernizációja minnyájunk számára célra vezető, és biztos kisugárzó, pozitív kisugárzó hatása van más országokra is. Nagyon komplikált kérdéssel van dolgunk, ez tagadhatatlan. A hatástanulmánynak minden részkérdést tisztáznia kell, és azt is látnunk kell, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikai autonómiáját nem tesszük kockára, amikor a harmadik államokkal való kereskedelmi viszonyunkról döntünk, de minden esetre erősebb ösztönzőt próbálunk harmadik államok számára létrehozni, akik szintén ilyesfajta kereskedelmi kapcsolatokra törnek Törökországgal kereskedelem és a fenntartható fejlődés kérdését persze még alaposan meg kell vizsgálnunk. Ez az egyik olyan kérdés, amelyen el kell gondolkoznunk, hogy hogyan lehet-e szempontokat az új kereskedelmi kapcsolatok részévé tenni. A közbeszerzés, ez biztos, hogy egy olyan ügy, amelyre koncentrálunk, a vezető tisztviselők munkacsoportjában ez többször elhangzott. Tudjuk, hogy ez problematikus, hiszen Törökország még nem nyitotta meg a közbeszerzési piacát harmadik államok irányában, és ez egy fontos lépés volna, hogyha Törökország a közbeszerzési szabályait harmonizálná az európai, vagy közelíteni az Európai Uniós szabályokhoz. Jó volna ez, de hát ez biztos, hogy ez egyik nehézség lesz a tárgyalások során. Aztán a dispute settlement, a vitarendezés tekintetében biztos, hogy egy modern vitarendezésre van szükség, jogilag kötelező választott bírósági vagy arbitrációs eljárásra hasonlatosan, mint a WTO-nál, amelyet bármely fél, a két fél bármelyike aktiválhat. ha csak bizonyos területekre nem mondja a két fél, hogy itt nem lehet arbitráció. Törökország a Vámunióban ráháruló kötelezettségeket megsértő intézkedéseket, döntéseket hoz az Európai Uniós befektetők ellen, de jelenleg nem rendelkezünk egy igazi jogorvoslati, jogérvényesítő szolgáló mechanizmussal. Mindent megteszünk a politikai szinten annak érdekében, hogy Törökország vám unióban ráháruló kötelezettségeinek megfeleljen. Többször megfogalmaztuk ezt az üzenetet török kollégáink irányába. Persze szolgáltatások, kapcsán is nyitott kérdések mutatkoznak majd. Lesznek nagyon érzékeny kérdések. Például a maga a, kö, a szállítás, a fuvarozás kérdése. Tudjuk, hogy ez nagyon ér, ér, érzékeny Törökország számára ez a kérdés, de mindenképpen olyan megoldást kell találnunk, amely megfelel mindkét fél érdekeinek. Csak így vezethetjük sikerre a tárgyalásokat. Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy ez könnyű lesz, nem, komplex, nehéz tárgyalások előtt állunk, de úgy gondoljuk, ahogy bevezetőmben is mondtam, hogy Törökország az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk, és éppen ezért egy keres, modern kereskedelem politikai eszközre van szükségünk, mely eh, kezelhetővé teszi ezt a viszonyt. Köszönjük szépen, Ignacio, és persze sok sikert a tárgyalásokhoz, de sok sikert az USA-val való TTIP tárgyalásokhoz is. Köszönjük! Ezzel lezártuk a 16-os napirendi pontot, és már is tovább megyünk a 17-es napirendi pont taglalására. A 2016-os pénzügyi év költségvetése, amelyet május 27-én mutattak be, a tanács álláspontját pedig júliusban fogadja majd el, és most a mi feladatunk az, hogy a saját véleményünk tervezetét megvitassuk, és ilyen módon megadom Reimár bőgének a szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Valóban a mi feladatunk az, hogy módosítókat megfogalmazunk, javaslatokat készítsünk el, és remélem, hogy az elmúlt év áldatlan költségvetési eljárása után a luxemburgi elnökség jobb munkarendet talál, és jobb lehetőségünk lesz arra, hogy megállapodásra jussunk, hiszen az FC csomag kapcsán 13 órát tárgyaltunk, aztán és reggel 8 óra 13-kor sikerült átterést elérni, tehát reméljük, hogy a jövőben azért hatékonyabban dolgozunk, de nagyon gyakran a tanács nyakasságán múlik, hogy nem sikerül elérni egy megoldást. Az itteni üléssel párhuzamosan egy intézményközi munkacsoport tanácskozik a tanácsban a fizetési, az outstanding paymentsekről, a nem végrehajtott kifizetése kérdéséről, és a parlament állhatatossága oda vezetett, hogy a tanács legalábbis elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel, de megoldást még nem értünk el. Azért mondom mindezt, mert az INTA szakbizottság V álláspontja, illetve a több éves pénzügyi keret keretfeltételei, főleg a négyes kategórián belül nagyon korlátozzák a játékteret. Ezt mondom az Inteszakbizottságnak, és azt hiszem, hogy az elkövetkező években sem lesz könnyű a költségvetési tárgyalások menete. A külkereskedelmi szakbizottság számára öt pontban próbálom összefoglalni a lényeget. Egyrészt ragaszkodunk ahhoz, hogy a kereskedelmi költségvetési tételek kellő feltőkét tőkésítés, tőkésítése rendelkezzenek, illetve kellő költségvetési összegekkel rendelkezzenek, azért, hogy a bizottság a nagyon fontos kereskedelmi tárgyalásokat folytathassa, illetve az egyezmények nyomon követésére meglegyenek az eszközei. Másodszorban azt láttuk, hogy sok EU állampolgár a globalizációt és a kereskedelmi megállapodásokat munkahelyvesztéssel azonosítja ezért arra van szükség, hogy az információ, a bizottság információs és kommunikációs költségvetését növeljük, hogy megfelelő információkkal lássák el a lakosságot, és nyílt vita jöjjön létre. Bár lehet, hogy itt a szakbizottságban más véleményen vannak erről a kérdésről, de úgy gondolom, hogy a tanulmányokra vonatkozó költségvetési sor kapcsán meg kell néznünk, hogy a civil szervezetek milyen hatással vannak a kereskedelmi politikára. Harmadsorban, negyedsorban. Megállapítható, hogy 2,2 milliárd, illetve a kötelezettségvállalásnál és 7,3 a kifizetéseknél a mikrofinanszírozás költségvetése, amely nőtt, Felmerül persze, hogy a déli és keleti partneri országokban lévő partnereink elvárásának megfelelünk ezzel vagy sem. Gondoljanak mondjuk az Ukrajnát célzó támogatási programok ügyére. Sajnálom, hogy a kereskedelmet támogató Aid for Trade költségvetését csökkentették, hiszen minnyáján azon vagyunk, hogy a legkevésbé fejlett országok támogatásban él, részesüljenek. főleg a kereskedelem könnyítési megalapodás fényében. És hogyha az erre vonatkozó kérdésemet a bizottság nem tudja ma megválaszolni, akkor kérem, hogy ezt a hétvégéig tegye meg, hiszen a módosító indítványok benyújtásának határideje péntek, hiszen véleményről van szó. 2015 az idei költségvetési évben 4,8 millió kötelezettségvállalás és 9,3 millió kifizetési kötelezettségvállalás szerepel. 2016-ban mind a bizottság, mind a tanács 4,5 milliót irányoz elő az Aid for Trade-re. Kérdezem, hogy, hogy milyen, mivel magyarázható ez a nagy ingadozás? Felére csökkent az összeg, ugye? tájékoztatást szeretnék kérni a bizottságtól erre, hiszen ennek fényében tudjuk a módosítóinkat az egyes költségvetési sorokhoz megfogalmazni. Ötödször, ötödjére. A KKV-k és a business centerek kérdése. Múlt évben foglalkoztunk e kérdésekkel mélyrehatóan. Csupán arra szeretnék utalni, hogy kvázi fújusúi plegykát hallottam, de még konkrét információkat nem kaptam, Mi szerint? hogy a business centerekre vonatkozó független értékelésre vonatkozólag új információkkal rendelkeznénk, nénk, mondom, mert még nem kaptam meg ezeket az információkat. Gondolom, hogy szeptemberben további információkat kapunk majd, és ilyen módon a szöveg még egyszer módosul majd. Lássuk a módosítók, a költségvetési tervezetre vonatkozó módosítók kérdését. Javaslom, hogy a tanács javaslatával szemben a bizottság eh, szerződéses alkalmazottakra vonatkozó és állandó munkatársakra vonatkozó elszámolása a központban jelenje meg, és persze még egyszer mondom, hogy a tan- tanulmányok készítésére vonatkozó költségvetést is emelni szeretnénk. Köszönöm, és megadom az árnyék jelentést ebbenek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a nagyon kemény és bonyolult munkáját, amit elvégzett. Mindig ez történik a költségvetéssel, de nagyon köszönöm a véleményét. Szeretném, hogyha néhány ö, további ügyet bevennénk a, jele, a véleménybe, ezekkel kapcsolatban módosítókat fogok benyújtani. Miután tegnap Malmström biztos meghallgattam, úgy érzem, hogy van ellentmondás a kereskedelmi politikai prioritások között, illetve a között, hogy ezeket hogyan tükrözi a költségvetés. Hadd mondjak egy példát. Malmström biztos azt mondta, hogy prioritás a jövőbeli kereskedelmi politika szempontjából a tájékoztatás kommunikációs stratégia az EU-s kereskedelmi politikáról. A 2015-ös költségvetés ezt a címsort csökkentette. És 2016-ra további csökkentéseket terveznek. Szerintem ez nem következetes, ennek így nincs értelme. Erre fel kell hívni a figyelmet. Ezen kívül Malmström biztos asszony a multilateralizmusról is beszélt, hogy ez legyen a fő opció a kereskedelmi politikában de ha megnézzük a multilaterális politika címsort, erre is kevesebb pénz jut. Egyetértek azzal, amikor azt mondja az előadó, hogy további erőfeszítésekre van szükség, ex ante, ex post és folyamatközi hatástanulmányokra persze mindig nyomon kell követni, hogy mi működik, mi nem, és hogyan tudjuk kijavítani a dolgokat. Nézzük a pozitív aspektusait annak, amit csinálunk. Nagyon szeretném látni, hogyha a nemek közötti egyenlőség kérdése is ide tartozna. A 21. században nehéz elképzelni azt, hogy az Európai Uniós politikák még mindig nem tudják tükrözni a gender mainstreaming fontosságát. Eddig nem sikerült még rájönnöm, hogy mi történt tavaly az INTA véleményével, ami David Martin koordinátorunknak a 1 millió eurós költségvetési sorával kapcsolatos volt, ami a Fairtrade-re vonatkozott. Nem tudom, hogy ez most 2015-be bekerült-e a költségvetésbe, és most benne van-e, vagy nincs. És ha még ott van, akkor viszont biztosítanunk kell azt, hogy a jövőbeli költségvetésekben is maradjon be. Ben, ha nincs ben, akkor pedig be kell, hogy kerüljön a jövő évi költségvetésbe. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a kiindulási pont a kereskedelmi költségvetésre vonatkozólag. Látom, hogy ez egyik legfontosabb kulcskérdést, ami miatt én is aggódtam, a vélemény előadója felvetette. Ez a várakozások a kereskedelmi politikával kapcsolatban. Változnak ezek a várakozások a tájékoztatásról, az elkötelezettségről, úgy látom, hogy nagyon fontos, hogy ezekkel kapcsolatban még többet tegyünk. Különösen a ttp el kapcsolatban merültek fel. Én azt a javaslatot tettem, hogy legyenek kísérleti projektek, amelyeknek a költségvetési támogatásból való finanszírozásával egy jó és nyitott módon tudjuk a tájékoztatást javítani. De azt hallom, hogy amikor folyamatosan információt kérnek tőlünk, emellett az is fontos, hogy halljanak bennünket. Tehát ne csak rendelkezésre álljon az információ, hanem el is jusson a közönséghez. A kereskedelmi főigazgatóság alkalmazottaival kapcsolatban, hogyha ambiciózus az Európai Unió kereskedelem politikája, hogyha sok tárgyalás folyik foly, szimultán módon, elnök úr is említette, hogy ó, milyen jó látni, hogy Ignáció most nem a TTIP-el foglalkozik, hanem egy másik témával, de igazából nem tudom, hogy néhány ember, akiknek ezt a rengeteg felelősséget kell vállalnia, amelyek mindannyiunk számára oly fontosak, hogyan képesek ennyi mindennel elboldogulni. Tehát szerintem ezt is meg kéne néznünk, talán a bizottság is elgondolkozhatna ezen. Aztán még egy dolog, szerintem fontos minden költségvetési és költéssel kapcsolatos dologgal, hogy nézzük meg, hogy hatékonyan költjük-e el azt a pénzt, ellenőrizzük. És szerintem különösen a makro pénzügyi támogatások esetében kell szorosan odafigyelnünk arra, hogy mi történik. Hogy hogyan lesz ez a harmadik országokban hasznosítva, hogy nem, nem szándékolt célokra törtik, költik, nagyon kritikus volt a számvevőszék jelentésében ezzel kapcsolatban, úgyhogy már nagyon várom a következő beszámolójukat. A kereskedelem számomra mindig fontos része az EU külpolitikájának. Ez a puzzle egy nagyon fontos eleme, úgyhogy legyünk biztosak abban, hogy a különböző külpolitikai eszközök között van összhang és az emberi jogok vagy a kereskedelem összefüggése talán egy fontos téma, egy fontos példája ennek, de ugyanakkor az elszámoltathatóság a harmadik országokban ugyanennyire fontos téma. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök nincs több árnyék előadónk. Parancsoljon a következő felszólaló. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is Rodríguez kollégának azt szeretem mondani, hogy teljes egészében egyetértek velem. És nem értek egyet azzal, hogy még nem készült egy eh, jelentés a költségvetés eh, nemekre való kihatásáról. És éppen ezért fontosnak tartom, hogy a kereskedelmi szerződések nemek tekintetében való kihatásáról egy tanulmány készüljön itt és a DigiTrade-ben. Módosítókat fogunk benyújtani egy-két kérdésben, ami pedig a bizottság becsvágyó célkitűzését illeti, hogy egész Európában növekedést akar elérni. Nos, a különböző tanulmányok megmutatták, hogy az olyan megállapodások, mint a TTIP tönkre teszik a munkahelyeket, a helyet, hogy újakat hoznának létre. Éppen ezért a kereskedelem politikában is azt kérjük, hogy vegyék figyelembe az állampolgárok kritikáját. A TTIP negatív kihatással lesz egyébként az Európai Unió költségvetésére is, erre ugyanakkor itt most nem tudunk kitérni. A kereskedelmi megállapodások eleve kihatnak az Európai Unió költségvetésére. Hogyha az Európai Unió nagy többség, lakosságának nagy többsége úgy gondolja, hogy a globalizáció veszélyezteti a munkahelyeket, akkor ezzel az aggájjal foglalkozni kell, nem lehet szemet hunyni fölötte. Ami pedig a makrofinanciális támogatási eszközeket illeti, a munkaerőpiacot liberalizálják, privatizálnak, de ez nem vezet eredményre. És úgy gondolom, hogy az Ukrajna esetében se lesz megoldás. Másrészt arra volna szükség, hogy a kis és középvállalatokat támogassuk, és ezeket a, a, az ő helyzetüket a, a kereskedelmi kapcsolatokba is figyelembe vegyük. Köszönöm szépen, Herbert képviselő. David Kepe valamán kollégámat helyettesítem, aki sajnos nem tudott ma délután csatlakozni hozzánk, de a jegyzeteit átadta nekem, hogy el tudjam mondani az ő álláspontját a e fontos témával kapcsolatban. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, a vélemény kialakítását, ami nagyon fontos, tudván, hogy milyen ambíciózus a kereskedelmi terve, agendája az Európai Uniónak. Az ECR támogatja a nyitott piacokat, mint a prosperitás forrását, és felismeri azt, hogy az Európai Uniónak hozzá kell férni globálisan különböző piacokhoz azért, hogy társadalmi és gazdasági modellünket fent tudjuk tartani. Az Európai Bizottságnak megfelelő erőforrásokra van szüksége, hogy a tárgyalásokat folytatni tudja a jelenlegieket, illetve a jövőbelieket is. Mindazonáltal fel kell ismernünk azt is, hogy az Európai Unió folyamatosan egy olyan folyamatban találja magát, amelyben jellemző a, a fiskális konszolidáció. Nagyon fontos, hogy a közpénzeket hatékonyság elve alapján és elszámoltathatóan költsük el. Ezért üdvözlöm a tagállamok múlt heti álláspontját a 2016-os költséggel kapcsolatban, költségvetéssel kapcsolatban. Nagyon fontos, ez az összpontosítás a pénz elköltésének a módjára. És szerintem a parlament véleménye, vagy is kell, hogy tükrözze ezt. Az LCR e úgy gondolja, hogy a költségvetés növelését a kereskedelm politikában önmagában nem ellenezzük, de ez átcsoportosításból kell, hogy származzon a költségvetésen belül. Másodszorban minden költés teljes mértékben elemezni kell hatékonyság szempontjából, valamint biztosítani kell, hogy a hogy szigorú pénzügyi irányítási szabályok alapján költik el. A finanszírozási források és az átláthatóság tekintetében meg kell vizsgálni a civil szervezeteket, amelyek külkereskedelemmel foglalkoznak, illetve ezzel kapcsolatos véleményüket kifejtik. Nyissák meg a könyveiket, és adjanak betekintést belejük. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most az Európai Bizottság nevében Philip Duponté úr kap szót, aki osztályvezető a főigazgatóságnál. Köszönöm szépen, elnök úr! és szeretnék köszönetet mondani Bőge úrnak, a vélemény előadójának, illetve a szakbizottság képviselőinek a nagyon hasznos felszólalásokért. A különböző hozzászólások azt mutatják, hogy kereskedem politikánkat önök támogatják. Néhány aggályos pontra szeretnék kitérni, mások kérdésekkel kapcsolatban, amelyek nagyon konkrétak voltak, a későbbiekben fogok visszatérni önökhöz. Először azokra a véleményekre térnék ki, hogy van-e elég erőforrás. Igen, világos az, hogy bár a kereskedelmi öm, szakpolitikák egyre átfogóbbak, és átláthatóbbak a tárgyalások is, a politikai figyelem nagyon ránk irányul, ezért még nagyobb átláthatóságra és még több kommunikációra van szükség a mi részünkről. Ráadásul, amikor lezárjuk a tárgyalásokat, akkor ezeket végig kell vezetni a jogalkotási folyamaton, aztán pedig végre is kell őket hajtani, őket is nyomon kell követni, hogy tényleg olyan eredményesek legyenek, mint amilyen eredményeket várunk az európai cégek és állampolgárok számára. Nagyon ambiciózus tehát ez a menetrend, és mit jelent ez az erőforrások szempontjából? Az Európai Bizottság elkötelezte magát, hogy 5%-kal csökkenti az alkalmazottainak számát, a mi főigazgatóságunk is, például 21 tisztviselőnk eh, helye kevesebb van idén, az EU delegációk esetében világszerte, illetve itt Brüsszelben is csökkentettük az alkalmazottak számát. Kommunikáció és tájékoztatása kereskedelmi politikával kapcsolatban. Az elmúlt időben sokkal jobban odafigyel a közvélemény ezekre a témákra, mint a múltban bármikor. Persze örülünk ennek az érteklődésnek, és már is megerősítettük, meg többszöröztük a, az erőfor, a rendelkezésre álló erőforrások adta lehetőségeken belül a tájékoztatási erőfeszítéseinket. Párbeszédeket folytatunk minden TTIP kör előtt az érdekelt felekkel, és próbáljuk a, a közösségi oldalakon is a jelenlétünket erősíteni. A tagállamokban is próbálunk közelebb kerülni az állampolgárokhoz. Kereskedelmi politikai napok is voltak néhány eh, nappal ezelőtt. Civil szervezetek, üzleti vállalkozások és tudósok vettek részt ezen, és eh, önök közül is néhányan a panelvitákon ott voltak. Tehát természetesen lehet többet tenni, és kell is többet tenni, hogy a globalizáció előnyeit és az EU kereskedelmi politikának az előnyeit elmagyarázzuk az állampolgároknak, és az agályokat eloszlassuk további tevékenységeket tervezünk e téren. Az előbb is említett emberi erőforrásokra és pénzügyekre vonatkozó megszorítások dacára. Ami az Aid for Trade, azaz a kereskedelmi ösztönző támogatás, valamint a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodások kérdését illeti, örülök, hogy ennyire elkötelezettek ezek iránt. 400 milliárd eurót különítette el az EU a kereskedelmi ösztönző támogatásokra az elkövetkezendő néhány évre, 2018-ig. És az NC10, valamint a miniszteri találkozó előtt nagyon fontos az, hogy prioritást élvezzen ez a megállapodás a stratégiai dokumentumokban és a pénzügyi eszközökben is, például a DCI-ben, az EDF-ekben. És nekünk is szükségünk van arra, hogy megfelelő erőforrásaink legyenek a munka végzésére. A WTO kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásokban résztvevő felek remélhetőleg prosperálni fognak e megállapodásoknak köszönhetően. A 2016-os költségvetési tervezetben és a 2014-20-as több éves pénzügyi keretben azt látjuk, hogy az Aid for Trade költségvetési sorra elkülönített összeg növekedett. De más területeken csökkenés következett be. Ez egyrészt a megkésett lépéseknek, illetve a lelassult tárgyalásoknak a következménye, például a négy pilléres értékelésről az úgynevezett pagoda elv alapján még nem sikerült megállapodást kötni a nemzetközi szervezetekkel. Előbb ezt tető alá kell hozni, mielőtt végre tudjuk hajtani a megfelelő Aid for Trade programjainkat. Ezt érzékelhették önök csökkenésként a költségvetési sorban. Ezzel kapcsolatban a hétvége előtt még pontosítással fogunk élni. Ami a nemzetközi vétételét, a KKV-k nemzetközi porondra való bejutását illeti, és ennek a támogatását. Az KKV-k próbálnak globálisan más piacokra is bejutni. Próbálunk az európai cégeknek nagyobb, jobb piaci hozzáférést biztosítani a kereskedelmi megállapodások révén. A biztos is megerősítette ezt a célt. Van számos támogatási program a kkv számára, amelyek EU szinten léteznek, vagy, vagy vannak, mint például az ICA, ICA+, a COSME és más pénzügyi eszközök is, amiket tudják segíteni. A piaci a szervezetek és a tagállamok is dolgoznak ezen, és a parlamenti szolgálatokkal is együttműködünk, hogy eszmét cseréljünk és információt cseréljünk, valamint az EU-s delegációk is gyűjtenek információt e témában. Ahogy már tavaly is mondtam ezzel a témával kapcsolatban, az összes projektet függetlenül értékelik a meglévő szabályok értelmében, és utána a biztosok az illetékes döntéseket meg tudják hozni ezen elemzések alapján. Ami a civil szervezetek finanszírozását illeti, amelyek külpolitikai kérdésekben hallatják a hangjukat. Egyre bonyolultabb és egyre fontosabb a külpolitikában a kereskedelempolitika, ezért az aktív kereskedelempolitikát folytató civil szervezetek szintén egyre nagyobb szerepet játszanak. Persze ennek egy oldalról örülünk, és a civil társadalommal folytatott párbeszédünkben az Európai Bizottság részéről mi is egyre jobban odafigyelünk a véleményükre. Ugyanaz, ugyanakkor azonban az átláthatósági regiszterbe fel kell, hogy vétessék magukat, és ennek értelmében az éves költségvetésükről és a finanszírozási forrásukról tájékoztatást kell, hogy adjanak. Nem látjuk azt, hogy hogyan tudnánk ezeknek a civil szervezeteknek a finanszírozásáról egy tanulmányt készíteni. Különösen azok esetében, amelyek negatívan állnak hozzá a kereskedelem politikánkhoz, hiszen már most is átlátható kell, hogy legyen elvileg az elszámolásuk. Ami a számvevőszék jelentését illeti, és azt, hogy a megállapodások hatá- hatékonyságát mérni kell bemutattuk a mi erőfeszítéseinket a e témában, különösen azokban a témákban, amelyeket kiemelt a számvevőszék jelentése is. Az Európai Bizottság javította a kereskedelmi megállapodások nyomon követését és értékelését, ahogy ezt a biztos asszony is említette, és folyamatosan tájékoztatjuk majd a parlamentet is az előrehaladásról e tekintetben ami a gender mainstreaminget illeti. A kereskedelem politika hatása a nőjogokra és a nemek közötti egyenlőségre. Szerintem már is nagyon sokat értünk el. 2011 óta a kereskedelmi ö, egyezmények nemek közötti egyenlőségre való hatását rendszeresen ellenőrizzük. Ráadásul az elmélyült elemzés részeként az emberi jogi és társadalmi hatások mellett elemezzük a nők és férfiak egyenlőségének helyzetét is a fenntarthatósági felmérésben. Ezután ex post elemzés következik a megállapodásunk hatásairól néhány évvel ennek a végrehajtása után, és itt ismét vizsgáljuk a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatást. A fenntarthatóság, fenntartható fejlődés fejezet, illetve a diszkriminációmentesség a munkahelyeken nagyon fontos elemei ennek a fejezetnek az EU-ban és a partnerországban is oda kell figyelni ezeknek a tiszteletben tartására. A GSP Plus kedvezményezettjei. Az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat folyamatosan nyomon követi ezt a területet, és a bizottságnak az ajánlásait figyelembe vettük. Az emberi jogi tanács és más információk, amelyeket a civil társadalom tud nyújtani, szintén elemzés alá kerülnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kérem, magyarázza meg egy picikét jobban az aid for trade kérdést, hogy megmondjam az őszintét, nem teljesen értettem, amit mondott. Yes. Hát persze. A DG Trade-re vonatkozó Aid for Trade költségvetési sor a nemzetközi szervezetekhez kerül átutalásra. Tehát voltak éppen az alapokat a nemzetközi szervezetek kapják meg, és velük együtt adjuk a támogatást a rászoruló országoknak. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, és a pénzügyi rendelet áttekintésével a bizottság azt kérte, hogy ezek a szervezetek biztosítsanak elemeket az úgynevezett négy pilléres értékelésről kapcsán, hogy bemutassák, hogy az alapokat megfelelő módon tudják kezelni a pénzügyi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően. Ezen nemzetközi szervezetekben ö, nagy vitákat váltott ez ki, például az OECD körében nem volt ez szándékunk, hogy ilyen vitát kiváltsunk, és nemrégében nem tudtuk csak áttörést elérni. És még eh, nem minden véglegesített, a Költségvetési Főigazgatóság aktívan dolgozik a DEFCO főigazgatósággal. Támogatjuk ezt a folyamatot, de mielőtt a saját operatív költségvetésünket megtervezhetnénk, ahhoz az előtt e megállapodásra szükség van. Hát ez még továbbra sem teljesen világos számomra, de hát köszönjük ezt az információt. a bilaterális kereskedelmi megállapodásokban van egy díj, amely nem az országok javára jut, miközben pedig az aid for trade csökkentjük, hát lehet, hogy a nagy nyilvánosság ezt nem fogja hely, pozitívan fogadni. Erről még majd vitáznunk kell. Tessék, bőge kollégam. Ezt akartam még felvetni én is, a bizottság azt ígérte, hogy ezen a héten még pontosítja ezt a kérdést. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy az elmúlt években mindig hatalmas probléma volt ez, hiszen egyrészt nemzetközi donátor vagyunk, a legnagyobb befizetője vagyunk az ENSZ-nek, és a költségvetési hatóság, tehát az Európai Parlament gyakran nem kap kellő információt a pénz felhasználásáról. Például a múltban az ENSZ programok auditjához nem fértünk hozzá, miközben a tagállamok hatóságai hozzáfértek. És bizony tudjuk, hogy itt sem minden százszázalékosan proper zajlik le. Éppen ezért teljesen világos, hogy a bizottságnak az a feladata, hogy ellenőrizzem, hogy akik a mi pénzünkkel gazdálkodnak, azok helyesen gazdálkodnak-e. Reméljük további információkat kapunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy a megfelelő költségvetési eszközöket ne csoportosítsuk át a tartalékba, és csak akkor szabadítsuk fel, amikor jó lelkiismerettel tudunk zöld fényt adni a költségek átutalásának. Tehát egy politikai üzenetet szeretnénk megfogalmazni. Egyrészt, hogy igenis szeretnénk támogatásokat adni, másrészt azonban a közpénzekkel való költekezést ellenőrizhetővé kell tenni. Különösen furcsának tartom, hogy éppen az OECD körében jött létre nehézség, az OECD nem tud megfelelni az elvárásainknak, hát az OECD-nek jó példával kellene előjárni, de minden esetre azt gondolom, hogy a költségvetési hatóságot, a parlamentet nem lehet megkerülni. Rendben van, hát járjunk így el. Határidő július 17-e déli 12 óra. A költségvetési módosítók benyújtásának augusztus 31 és har, augusztus, 30, augusztus 30 és augusztus 31-én szavazunk. Schließe ich den Tagesordnungspunkt und komme. Lezárom a napirendi pont vitáját, és tovább is lépünk a 18-as napirendi pont megtaglalására. Tegnap és ma már többször beszéltünk a VTO keretében zajló fejleményekről. Tudjuk, hogy a Bali konferencia milyen eredményekkel járt, illetve milyen eredményekkel nem járt, és azt is tudjuk, hogy a kenyai konferenciához még nem sikerült új mandátumot találni. Nem sikerült új mandátumot adni ezért úgy gondolom, hogy célra vezető és helyes, hogy nyomást gyakoroljunk annak érdekében, hogy világos álláspont alakuljon ki, és a parlament világosan megfogalmazza, hogy milyen elvárásai vannak a miniszteriális konferenciával kapcsolatban Kenyában decemberben, ahol mi, a parlament is képviselteti magát. Ilyen módon tehát kérdezem a kollégákat, hogy van-e bármilyen fajta specifikus felvetésük az állásfoglalással kapcsolatban. Az állásfoglalásról szeptember 22-én szavazunk, illetve szeptember 22-én nyitunk majd vitát, de talán a tegnapi és a mai viták fényében még esetleg már most is van felvetésük, észrevételük. Buchner úr, tessék! Köszönöm szépen a bevezetőt. Én csak egy rövid észrevételt szeretnék tenni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a dohai forduló egy fejlesztési forduló legyen a fejlődő országoknak kell a tárgyalások fókuszába, homlok terébe kerülni, és ez ideig nem volt olyan világos. Gyakran úgy áll a dolog, hogy a magán cégek igényeit veszik figyelembe, én pedig úgy gondolom, hogy egy olyan ágendát kell elfogadni, ami tisztességes. Európában a agrártermékeket masszívan támogatjuk, mégis ezzel veszélyeztetjük a fejlődő országok gazdaságát. Egy-két pontot szeretnék kiemelni, világossá teendő így, hogy miért van egy-két um, országban komoly uh, aggály a megállapodásokkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, tehát a fejlesztési együttműködés lejegyeztük Van-e más észrevétel az állásfoglalás indítványjal kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor most megadom a bizottságnak a szót, Szotti úrnak a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Genfben a helyzet, mint biztosan olvasták a sajtóban és hallották a bizottságtól is tegnap, nem a legvirágosabb Genfben a helyzet változatlan. A helyzet Genfben változatlan. A WTO ö, mandátumot kapott, hogy júliusig megállapodásra jusson, hiszen a dokumentumban nem sikerült egyelőre megállapodásra jutni. Mindez azonban a fő nem tereli el a figyelmünket. Mi is a fő cél? Hát az, hogy végső megállapodást lehessen Nairobiban az év végén kötni. teljesen világos ugyanakkor, hogy olyan egyensúlyt kell találnunk, mely figyelembe veszi a jelenlegi helyzetet, és a különböző fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok és a feltörekvő országok igényeit, érdekeit is. Mint hogy ez lesz az első miniszteri konferencia, mely Afrikában kerül megszervezésre, ezért úgy gondoljuk, hogy speciális figyelmet kell fordítani a fejlődő országok igényeire. Kíváncsian várjuk az Európai Parlament észrevételeit, felvetéseit, és politikai iránymutatást kérünk önöktől. Arra vonatkozolok, hogy merre vezessük a tárgyalásokat. A cél világos. Egy politikai DDA-t akarunk elérni. Ha nem történik ez meg, akkor a WTO tárgyaló funkciója kisikolhat, megzökkenhet, megrendülhet, és ezért biztosítani kell, hogy a kis és kitett eh, veszélyeztetett gazdaságok, akik nem tudnak nagy regionális vagy plurilaterális megállapodásokat kötni, részt vegyenek az eljárásban, az ő igényeikre figyelemmel kell lenni, de éppen ezért persze nem szabad őket kizárni sem a tárgyalások menetéből. Még egyszer mondom, kíváncsian várjuk az önök politikai iránymutatását, és persze bármilyen részletre vonatkozó kérdést örömmel válaszolok meg. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen. Van itt egy alapvető kérdés. Genfben többé-kevésbé azt mondták, hogy júliusra elkészülhet a módosított mandátumról szóló szöveg. Ez pedig kulcsfontosságú kenyai konferencia szempontjából. De úgy tűnik, hogy nem lesz mandátum, nem lesz szöveg. Hogyan látja hát a bizottság akkor? Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Valóban számíthatunk-e egyáltalán arra, hogy Kenya előtt még valami áttörést érjünk el? Nos, elnök úr, köszönöm a szót. Az elmúlt hat hónapban az hiányzott, hogy minden tag jól értse, hogy a Nairobiban létrejöhető megállapodás nem az a megállapodás, amelyre esetleg 2008-ban gondolhattunk, amikor a tárgyalási szövegek legutóbb napirenden voltak. Ez nem reális cél már, hiszen megváltozott a tárgyalási helyzet, más tárgyalások történnek, és több nemzetgazdaság azóta más szerepet játszik. A szaknyelvben rekalibrációnak hívjuk a folyamatot, melyet végre kell hajtani, és az EU ez irányba tesz lépéseket. Jeleztük már, hogy egy olyan eredményt tartunk elfogadhatónak, mely figyelembe veszi a jelenlegi helyzetet, mondhatni egy rekalibrált eredményre vágyunk, de ugyanakkor sajnos még mindig vannak olyan tagok, akik foggal körömmel ragaszkodnak a 2008-ban kitárgyalt szöveghez. Paradox módon a leginkább azok ragaszkodnak hozzá, akik az akkori tárgyalások megfenekléséért felelnek, és a 2008 a szöveget elutasították. Hát ez furcsa legalábbis gyors előrelépésre van szükség ebben az irányban, hogyha ez nem történik meg, akkor fennáll annak a veszélye, kockázata, hogy nem sikerül a DDA kapcsán végleges politikai megállapodásra jutni. Ez pedig azt jelenteni, hogy szeptemberben a delegációk nehezen tudnának igazi eredményre jutni főleg nem globális eredményére. Ennek pedig súlyos kihatása volna a, vét, a, a világkereskedelmi szervezetre és a DDA megtárgyalásának esélyeire, hiszen felmerül a kételj, hogy a jövőben lehetőségünk lesz-e egyáltalán a DDA-t elérni és befejezni. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdését, elnök úr. To, to be honest, that to be honest. Hát, hogy őszintén fogalmazok, nem egészen értem. Most akkor most ez félig tele, vagy félig üres a pohár, vagy pedig köztes? Helmut Scholz, hát ezt a kérdést szegezném én is a bizottságnak. Mert a VTO főigazgatójának júniusi drámai kijelentéseit is ismerjük, ahol, aki minden fővárost felszólított arra, hogy nyomatékkal, hogy gondolják meg, hogy mit akarnak, mire hajlandóak. Tehát kérdezem, hogy az EU tanácselnökség mindenfajta szép szavai ellenére, vagy Malmström biztos az, hogy szép szavai ellenére, akik mindig arról beszélnek, hogy előre akarunk haladni, de kérdezem, hogy létrejött-e legalább az EU-ban egy közös megközelítés, illetve mit teszünk mi Európai Unióként, ismerve a bonyolult viszonyokat. Hát tíz éve, legalább tíz éve tárgyalunk, tehát pontosan tudjuk, miről van szó. Kérdezem tehát, hogy hol rejlenek az igazi nehézségek, annak érdeké, amelyek megakadályozzák, hogy előrelépjünk és kompromisszumra jussunk. Én még kiegészíteném ezt a kérdést egy másik kérdéssel, hogy mely országok problematikusak, és melyek nagyon proaktívak. Februárban, amikor Genfben jártunk, az volt a benyomásunk, hogy az USA és Európa szorosan együttműködik, továbbra is így van, hogy nem lehet éket verni közéjük, és ha ez így van, akkor ki akadályozza az előrehaladást, és Ámának is volt egy kérdése, tessék. Azt hiszem mindannyian eléggé frusztráltak vagyunk, amiatt, hogy nem sikerült elmozdulni, nem sikerült megegyezésre jutni, és eredményeket produkálni. Szeretném tudni, hogy az EU minden erőfeszítés megtesz-e, hogy előrelépjünk, hiszen mi a saját erőfeszítéseinkért tudunk felelősséget vállalni, hogy mi jussunk a lehető legközelebb egy megegyezéshez. És nem akarom, hogy úgy menjünk Kenyába, hogy csak a, a só érdekében ott megjelenünk, de semmi érdemit nem teszünk. Úgyhogy talán tudna-e legalább az EU perspektívájából meggyőzni engem arról, hogy mi mindent megteszünk, hogy legalább mi Kenyába úgy jelenjünk meg, hogy tudjuk, hogy mindent megtettünk, amit csak tudtunk, hogy a konklúziót hoz el tudjunk jutni. Parancsoljon a bizottság képviselője. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok világos lenni. A fő blokkoló elő, vagy elem, ez a mezőgazdaságban a hazai termelő támogatásának a kérdése. Szerencsés vagy sajnálatos módon az EU nem tud túl sokat tenni e területen, hiszen már is nagyon sokat tettünk. Megreformáltuk a mezőgazdaságunkat, nagyon alacsony szintűek a torzító mezőgazdasági támogatásaink. Tehát mi jó diákok vagyunk, nem mi ránk figyelnek oda. Mi megtettük, amit meg kellett tenni. Sajnálatos módon más szereplők nem mentek el ebbe az irányba. Például az USA egy olyan farmokra vonatkozó törvénytervezetet fogadott el, amely nem teszi lehetővé, hogy a 2008-as szöveget elfogadják, sőt, lehet, hogy még ennél is rosszabb lesz a helyzet. Kína exponenciálisan növeli a torzító támogatások számát. Azt mondják, hogy csak a de minimis határt hajlandóak betartani, tehát nem költenek India vagy Brazil, in, Brazília támogatására olyan helyzetben vagyunk, hogy még akkor is, hogyha mondjuk Ausztrália mi oldalunkon állna, a legtöbbi mezőgazdasági támogató olyan támogatásokat nyújt, amik nem mennek túl a 20-25%-os korláton. Tehát politikailag biztonságos helyzetben vannak, de amúgy mi nehéz helyzetben vagyunk, mert ők nem akarják csökkenteni a támogatásaikat. Genfben is világosá vált, hogy a az USA sem akar lépni a, az otthoni támogatás esetében, hogyha Kína nem akar lépni, Kína pedig egyáltalán nem akar lépni. Úgyhogy ez egy kulcsfontosságú elem. Mi az EU részéről úgy gondoljuk, hogy nekünk kéne talán valami megoldást találni, amivel elő tudunk állni, ötletekkel legalább előállni. Ez tehát az egyik. A másik helyzet, az a piaci hozzáféréssel kapcsolatos. Itt kettős helyzetben, kettős nehézségben vagyunk. Az egyik ahhoz kapcsolódik, hogy nagyon sok szereplő már rengeteg liberalizációt hajtott végre, a regionálisan vagy bilaterálisan. Tehát ők már ezzel az eszközzel éltek, helyi szinten liberalizáltak, különösen a fejlődő, feltörekvő országok esetében igaz ez, vagy Kína esetében, ez az ország állítja elő egyébként a gyártott termékek 50%-át a világszinten. Az EU nem állítsam a fejlődés útjában. Megpróbáltunk hozzájárulni valamilyen módon, de ugyanakkor óvatosnak is kell lennünk. És olyasmit kell javasolnunk, ami hiteles és elfogadható. Tehát most már látjuk, hogy mi blokkolja a tárgyalásokat, megvan a politikai akarat, Jelen pillanatban azonban még nem sikerült megszületni az eredménynek. A programunk határideje azt mutatja, hogy még mindig van egy kis mozgásterünk. Egy nagyon fontos politikai találkozóra fog sor kerülni az Atlanti-óceán két partján. Rendeljük, reméljük, hogy szeptemberben már nagyon határozottan elő tudunk lépni a tekintetben, hogy a fővárosok és a miniszterek elkötelezzék magukat. Először megyünk Afrikába, ez a fejlesztési kör nagyon sajnálatos lenne, hogyha nem tudna lezárulni. Több oldalú tárgyalásról van szó, nagyon sok szereplővel, és sajnálatos módon van határa, van korláta annak, amit az EU tehet az eredmény érdekében. Oké, okay. so... Rendben van. Hát akkor lássuk meg. Lássuk meg, mire jutunk. Lezárom ezt a napi rendi pontot. 19. Äh, És megnyitjuk a 19-es napi rendi pontot. Ez itt egy harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatásáról van szó, illetve az irányelv rikásztjáról. David Martin, köszönöm szépen. Valóban itt a területen kívüli alkalmazásról van szó, mondjuk olyanok ügyekről van szó, mint az USA szankciója Kubával kapcsolatban, vagy Líbiával kapcsolat, kapcsolatos hozott döntések, amelyeket az Európai Unióban lévő cégekre is kényszerítenek. Az Európai Unió mindig azt gondolta, hogy az teritoriális érvény a nemzeti jogot sérti, ezért a 90, 90 ezért a célunk mindig az volt, hogy az európai entitásokat védjük meg, és megvédjük őket attól, hogy az ilyesfajta e, USA szankcióknak kell ilyen megfelelniük. Ezen felül, hogyha egy, egy cég vagy egy egyé, egyén, hogyha megfelel ennek az elvárásnak, károsítja az érdekeit, akkor erre felmentést kínálunk számukra delegált és, impla- és végrehajtási jogi aktusok körében. Gondolom, hogy a kollégák is látják, hogy nem a legjobb időpontban tűztük ezt napirendre, hiszen igyekszünk az USA és Kuba, az USA és Kuba közötti kapcsolatok normalizálódni látszanak, ráadásul Iránnal is létrejött a megállapodás, éppen ezért érdekes volna, hogy mit mond a bizottság vagy a külügyi szolgálat e rendelet rikásztjáról. Egyáltalán szükség van erre az elkövetkező években. Két évvel ezelőtt, elnök úr, azt kérdeztem, hogy az átfogó TTIP mit jelenthet a tekintetben, hogy a harmadik államok ban való kereskedelmét korlátozza a TTIP, a meg, majd a megkötendő TTIP az európai cégek számára. Összességében ugyanerről a jelenségről van itt szó. Például az egy osztrák bank felszólítást kapott arra, hogy szüntesse be kereskedelmét Kubával. Kérdezem a bizottságot, hogy ez megtörtént-e valóban, és hogy <clears throat> figyelembe veszi az USA, hogy ez ránk nem is vonatkozhat. Mondtam, úgy csak egy rikásztról, egy átdolgozásról van szó. Ám ez a rikász nagyon fontos, hiszen az európai jogszabályokat érthetővé kell tenni az állampolgárok számára, és itt ez történik. Melyek a fő kérdések? A fő kérdés, az egyik fő kérdés a jogalap kérdése. A rendelet három jogalapra hivatkozik, a 207-es cikkre, a közös kereskedelmi politika jogszabály, a 64-es cikk, ez pedig a tőke szabad mozgásáról szóló szerződéses cikk, ez teljesen joga, logikus jogalap, de ugyanakkor a szerződésben a 352-es cikket a rugalmassági záradékot is használja a jogalapként, ezt aggályosnak tartom. Nem látom, hogy miért van erre szükség. Azt gondolom, hogy a első kettő teljesen elegendő. Egyéb iránt a Júri is úgy gondolja, hogy ez el, ezen első két cikk elegendő jogalapnak. Kérdezem a bizottságot, hogy a 352-es cikket miért akarja jogalapként használni. Ezen felül jelzem, ha már enyém a szó, hogy ez problémákat okoz ez a szabály mondjuk az Egyesült Királyságon belül, mert a konzervatív kormány azt mondta, hogy minden, ami a 352-es kapcsán primér jogsz, jogalkotást illet, a 352-esre hivatkozó, nem, másként mondom, a 352-es egy cikkre hivatkozó, hivatkozva bármilyen jogszabályt hoz, hoznak az európai jogalkotók, akkor ez priméri eh, törvényt igényel az Egyesült Királyságban. Aztán van itt egy technikai változás is, mégpedig a mellékletek módosítására delegált jogi aktusokat vezet be ez a rikázt, és kérem a bizottságot, hogy magyarázza el, hogy miért terjesztenék ki a delegált jogi aktusok felhasználását. A rendelet hetes cikke alapján a bizottság azonnal és teljes mértékben tájékoztatást ad a parlamentnek a harmadik államokkal kapcsolatos szankciók kihatásáról. Kérdezem, hogy ez megteszi a bizottság, illetve kérem a bizottságot, hogy foglalja össze a szakbizottság számára a legutolsó tanulmányainak eredményeit és erről a kérdésről. Nagyon komplex kérdésekkel van dolgunk, Ráadásul éppen a jelenlegi időszakban nagyon izgalmas kérdéssel is van dolgunk. Köszönjük szépen, David! Buchner úr van itt, ez egyetlen árnyék jelentéstevő, megadom neki a szót. Nincsen sok észrevételem. Nagyon sok részletes jogi kérdéssel állunk szemben. Nem hiszem, hogy ezt itt ilyen politikai szinten lehetne megoldani. Helyesebb volna közvetlen kapcsolatban tisztázni ezt a bizottsággal. Rendben van, megadom a bizottságnak az út. Luigi Limáli és Colin van. Kapnak szót. Luigi, tessék, a szó tiéd, Luigi. Thank you, Mr. Chairman. Um, Köszönöm, elnök úr több különböző kérdés merült fel, és azt hiszem, hogy én, mint a jogi szolgálat tagja, aki e javaslat megfogalmazásáért részben felelős, kell, hogy válaszoljak néhány kérdésre. konkrét jogi kérdések merültek fel, tehát például a jogalappal kapcsolatban az új jogszabálytervezet esetében, illetve a delegált jogi aktusokra eső választása kapcsolatban is kérdés merült fel, amelyekkel a megfelelő változtatásokat meg lehet hozni. Először is nagyon gyorsan szeretnék utalni arra, hogy miért javasoljuk ezt. Teljes mértékben technikai jellegű dologról van szó. A kereskedelmi omnibus törvény esetében. Ez két rendeletből áll, a 37-es és a 38-as rendeletekről van szó 2014-ből, illetve egy nyilatkozat született a bizottság részéről, amelyet csatoltak ehhez a két rendelethez. Azt hiszem, hogy kellene ebből a nyilatkozatból ítéznem. A 37-es, 38-as rendeletek elfogadása jelentős mennyiségű módosítást fog majd eredményezni annak érdekében, hogy javuljon ezeknek a működő képessége, és az Európai Bizottság akkor fogja a kodifikációjukat javasolni, amikor ezek már működő képessé váltak. Tehát már megkezdtük a kodifikációt, az egységes szerkezetbe foglalást, a 271 per 96 esetében, de azt is láttuk, hogy módosításokra lesz szükség, az különösen az ötödik cikkkel kapcsolatban. Ezért át kellett alakítanunk, módosítani kellett, és a kodifikált jogi aktus helyett egy felülvizsgálatot tartunk. Ez az indoklásban is szerepel. Röviden szeretnék reagálni a fő jogi kérdésekkel kapcsolatos két kérdésre. Ami a jogalapot illeti, eléggé egyszerű a válasz. Kodifikációról van szó, tehát eredetileg, de ezután ez egy felülvizsgálattá módosult technikai okokból. Az átdolgozás, tehát amivé ez a kodifikáció vált, oda vezetett, hogy úgy gondoljuk, hogy még mindig kodifikációs kontextusban dolgozunk, de A kodifikációkra az érvényes, hogy a jelenlegi intézményközi megállapodás alapján nem tudunk érdembeli módosításokat eszközölni egy kodifikáció alatt álló jogi szövegben. Ezen elv alkalmazásával egész egyszerűen csak fenn kellett tartanunk a meglévő jogalapot. Ez a 2271-es 96-ból származó rendelet esetében született. Akkor az akkor felhasznált cikkek, jogalapként felhasznált szerződés cikkek konkrétan a 73C a 113-as és a 235-ös cikkek voltak az Európai Unió működéséről szóló szerződésből. Tehát azt a részt, ahol ezeket a cikkeket említjük, mint jogalap a jelenlegi rendeletek esetében nem lehetett a kodifikáció értelmében módosítani az új jogi aktusban sem jelenlegi alkalmazondó, a jelenlegi szerződések megfelelő cikkeit idézzük most. Ezért javasoltuk, hogy három szerződésbeli cikk legyen a jogalap. De nem azért, mert ezt szeretnénk, vagy hogy az Európai Bizottság azt szeretné, hogy három cikk legyen a jogi, jogalap, épp ellenkezőleg az Európai Bizottság jogi szolgálata, valamint a parlament jogi szolgálata és a tanácsé is nagyon alaposan vizsgálja azt a véleményt, amelyet az Európai Parlament jogi szakbizottsága hozott meg, amely szerint, amely kitér arra, hogy mi legyen a jogalap. És szerintem a jogi szolgálatok, az intézmények jogi szolgálatai érdemben egyetértenek a szakbizottság véleményével. Tehát elismerjük, hogy a jogalap, amit végül mi kiválasztottunk, a jogi folyamat során megváltozhat. Ami a technikai változtatást jelenti, érinti az ötös cikkel kapcsolatban. Ahogy a korábbiakban is említettem, pont emiatt alakult ez a folyamat kódifikációból átdolgozássá. Az Európai Bizottságban az a benyomásunk alakult ki, hogy a meglévő szabályok kodifikációja nem volt teljes. Talán valami kimaradt az ötödik cikkel kapcsolatban. És a ötös, hetes és nyolcas cikkben található utalásokból arra következtetésre juthatunk, hogy az volt az eredeti szándék, hogy végrehajtás jogi aktusokat alkalmazzunk az engedélyezéssel kapcsolatban, azon személyek tekintetében, akik meg kell, hogy feleljenek ennek a jogszabálynak. Az elfogadott szövegek különösen a 8-as cikk módosítása, illetve az erre a cikkre és a 7-es cikkre való utalások. Ezekkel kapcsolatban az a benyomásunk alakult ki, hogy ez a kérdés, hogy hogyan birkózzunk meg a kritériumok felállításának a meghatározásával az engedélyezések, engedélyek megadására, nem sikerült ezekkel a problémákkal megküzdenünk addigra, amíg a kereskedelmi omnibus törvényt elfogadták. Úgyhogy az első reakciónk ezután az volt, hogy alkalmazzuk azokat az általános elveket, amelyeket ilyen helyzetben az Európai Bizottság követ. Amikor el kell választanunk egymástól a delegált jogi aktusokat és a végrehajtási jogi aktusokat. És a jellegi gyakorlatunk szerint általánosságban úgy gondoljuk, hogy amikor egy kritérium létrehozásáról van szó, az általánosságban kiegészítő tevékenységnek tekintjük, amely kiegészíti a meglévő jogi szöveget. És éppen ezért az Európai Bizottság azt javasolta, hogy ezt a kérdést delegált jogi aktus formájában oldjuk meg. Csak annyit szeretnék még említeni, hogy ez a gyakorlat, erre a gyakorlatra utalás történik egy nagyon új szövegben is. Ez egy közös értelmezése a delegált jogi aktusoknak, amelyet csatoltak az új intézményközi megállapodáshoz a jobb jogalkotásról. Ennek a közös megállapodásnak az egyik pontja világosá teszi, hogy hasonló helyzetekben az lenne a választásunk, hogy delegált jogi aktust alkalmazunk. Köszönöm. I hope everybody is aware about... Remélem, hogy mindenki jól értette ezt a nagyon világos magyarázatot. So, David. David Martinnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt ez a válasz, melyet a bizottság adott. Hogyha ugyan jól értettem, akkor voltak éppen ugyanazt gondoljuk, hogy a jogalapot meg kell változtatni. A bizottság technikai okoknál fogva a meglévő jogalapot javasolja, de ugyanakkor a 352-esről ugyanazt gondoljuk mindketten. A delegált jogi aktusok tekintetében persze szívesen meghallgatnám a bizottság magyarázatát, de persze a parlament számára is ez mindenképpen jó változás volna, hiszen a végrehajtási jogi aktusok tekintetében a szerepünket jobban kihangsúlyozna ez a szabályozás. Mondom, a parlament szempontjából örömmel hallom mindazt, amit a bizottság mondott. Köszönöm. Okay, so... Uh... Nos, hát... Akkor várjuk David Martin jelentés tervezetét november 19-ére. És december 10-én szavazunk vélhetőleg. 20-as az utolsó naperendi pont, a nyomon követést végző csoportok tevékenységei. have a little more time, but nevertheless, I will just... Uh... Meg lehet, hogy több időre volna ehhez szükségünk, de hogy most körbenézek és kérdezem, hogy bárkinek van-e észrevételem. A tizam Ugye a 13. forduló történt meg, a Merkoszúr. Szalva úr, van valami a tizával kapcsolatban, amit mondani szeretne? Pablo, Pablo. A Merkoszúrral kapcsolatban? Van-e valami észrevételed? Köszönöm szépen, elnök úr. Júniusban találkoztunk Márkiesz Urgensennel, a miniszteri tanács június 11-én az Unió és a az Aszilát keretében oda jutott, hogy a minisztérium, a miniszterek megállapodtak abban, hogy melyek lehetnek azok a feltételek, amelyek a sikerhez vettek a tárgyalás során. Úgyhogy beszéltünk a tárgyaló féllel, és a nemzeti hatóságokkal. Az ideglenes elnökség átszállt Brazíliából, Paraguayra, Brazíliától Paraguayra, és a két elnök a két elnök jelezte, hogy mi történik Brazíliában, illetve Argentínában, és milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a vám ö, intézkedéseket kezelni tudják, és a határon átnyúló forgalmakat. Paraguaynak a parafrálása kulcsfontosságú. Argentina ugyan azt kéri, hogy több idővel rendelkezhessen, hogy tárgyalasan, Venezuela pedig valószínűleg ez közismert, úgy döntött, hogy nem kíván részt venni a tárgyalásokon, és a megközelítés az Unió részéről, a Mercosur esetében, ugye az történik, hogy fennáll az a veszély, hogy nem csatlakozik a Mercosurhoz egyik szereplő, amennyiben létrejön a szabad kereskedelmi megállapodás, és Venezuelának meg Paraguaynak még szavaznia kell, még mielőtt csatlakozhatnának, és Paraguay, hogyha megtörténik a szavazás, akkor a hatodik tagja lehet a Mercosurnak, a tanács, illetve a bizottság tovább folytatja a tárgyalásokat, az utolsó mandátumokat nem hozzák nyilvánosságra, és a felek megállapodtak ugyanakkor abban, hogy a piacokhoz való hozzáférést kell biztosítani a nyár után, amennyiben a konvergencia kialakul a szándékok szintjén, akkor hivatalos módon ki lehetne cserélni a különböző javaslatokat az év vége előtt, már különben a mezőgazdasági politikák szokták a legfőbb akadályt képezni, ezeket szükséges tehát megszüntetni. Az Unió pedig egy listát állít elő az árut termékekről, még ha az utolsó két évben nem volt nagy előrelépés, pozitív volt az ideglenes elnökség Brazília idejében, Brazília alatt, és hát Paraguay kellene, hogy egy nagyobb lendületet adjon a folyamatnak azzal, hogy át aláírja a szerződést, aztán 2016-ban kerülhet-e aláírása a teljes anyag. Ha vannak kérdések, válaszolok. Köszönöm szépen. Kérdések nincsenek. Aztán Oroszország-Ukrajna, Landsbergi szól. Köszönöm. Elnök úr, valóban monitoring csoportülést tartottunk Oroszország és Ukrajna kérdéséről. A fő kérdés a trilaterális találkozó volt az EU, Ukrajna és Oroszország között. A találkozó legnagyobb része zárott ajtók között zajlott, ezért nem tudok részletekről beszámolni. A kulcskérdések a következők voltak. Oroszország egy külön megállapodás, trilaterális háromoldalú megállapodást akar megkötni, amelyet akkor írnánk alá, amikor a DCFTA e hatásba lép, hatályba lép. Comes out of the scope of DCFTA. E. Uh, third thing is very clear that... Azonban ez nem tartozna a DCFTA hatája alá. Ez a megállapodás ugyanakkor lehetőséget kínál Oroszországnak arra, hogy ellenőrizze az ukrán, ke, Ukrajnával való kereskedelmet, tehát ilyen módon nem támogatjuk ennek az elfogadását. Persze a tárgyalások folytatódnak szeptemberben, egy második tárgyalási fordulót tartunk, de a bizottság mandátuma a Minszki megállapodás kereteit nem lépheti túl, azaz tehát csak a DCFT keretein belül való orosz együttműködésről tárgyalhatnak. A tárgyalások hosszabb ideje zajlanak már, de Oroszország nem tudta megmutatni, hogy mi a fő gondja, problémája a jövendőben megkötendő megállapodással. Szeptemberben folytatjuk, köszönöm. Nagyszerű. Borelli úr a török tárgyalásokról. Mm, Kazaksztáról szeretnék beszélni. Törökország már lefutott. Rendben van? Közép-Ázsia akkor. Akkor előbb az USA-t veszük napirendre. Július másodiki monitoring csoport a tizedik tárgyalási forduló előkészítésére. Itt a szolgáltatásokról volt szó, és kisebb kérdésekről. Gondolom semmilyen meglepetés nem érhette a fel, feleket, és persze szeptemberben debriefelnek bennünket. Magreb. Július 8-án volt a találkozóm, az Euromed találkozó mellett. És itt a Tunéziával való tárgyalásokat is elkezdtük, és most közép és Kazaksztán Borelli úr nagy pillanata. Köszönöm, elnök úr! Június 25-én a közép-európai csoport találkozott, Figyelmét különösen Kazaksztára és Üzbegisztára helyeztem. Ez két olyan régió, amely a bizottság figyelmébe került az utóbbi időben. Megalakuló ülése volt ennek a bizottságnak, és ez, az, ez volt az első közép megfigyelő csoport ülés. Nagyon fontos, hogy a közép gazdaság és országok helyzetének változását nyomon kövessük, és két országot szeretnék kiemelni. A közép-ázsiai megfigyelő csoport persze többi országra is kiterjeszti majd a megfigyelését. Kazaksztán a legnagyobb közép-ázsiai ország, kereskedelmi kapcsolatok izgalmasak, és sok európai ország különböző szerződéseket kötött már, import-export szerződéseket köpött, kötött Kazaksztánnal. A partnerségi és együttműködési megállapodás több éves tárgyalás után befejezés alatt van, és ez egy keretet biztosít majd a kereskedelmi kapcsolatok továbbfejlesztéséhez. Malmström biztos asszony egy levetett, levelet küldött el, melyel arról szólt, mely arról szólt, hogy minél gyorsabban operatívé kell tennie megállapodást, és abbéli reményét is kifejezte, hogy a parlament minél hamarabb, hamarabb elfogadja ezt a szöveget. A biztos asszony véleménye számomra elfogadható és érthető. Kazaksztának hatalmas gazdasági becsvágya van, átalakítják a gazdaságukat, innovatív ágazatokba ruháznak be, a kutatásokba, a fejlesztésbe és az oktatásba hatalmas összegeket csatornázzak be, és átalakítják a közigazgatást, a jogállamiságot és az elszámoltathatóságot akarják kiépíteni. Fontos, hogy ebben a fázisban aktív szereplőként legyünk jelen, hiszen hatalmas potenciál rejlik Közép-Ázsiában, Kazaksztánban, többek között az energia hordozók tekintetében. Üzbekisztán helyzete teljesen más, sokkal kisebb az ország, kisebb potenciált is hord, és kevesebb szinergiát mutat fel gazdaság, az EU gazdaságával. Üzbekisztánra gyakran koncentráltunk a gyapot szüret érzékeny kérdése kapcsán. Arena kollega készített erről jelentést. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg Üzbekisztán kérdéséről, Narov na, nagykövetet meghívtuk a monitoring csoport, a nyomon követő csoport ülésére, az ILO véleményét is figyelembe vettük, amely arról szólt, hogy a gyapott szüret területén a munkavállalói jogok jobban érvényesülnek. Persze a szovjet időszak végén a gyapott területeket is privatizálták, de Szerencsére a a kényszer munkájának jelensége egyre inkább csokkan, csökken. Az INTA szakbizottság nagy figyelemmel kíséri az üzbekisztáni helyzetet, és figyelemmel kísérjük, hogy az ILO és más nemzetközi szervezetek milyen munkát végeznek a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végezetül pedig Bőge úr kap szót Közép-Amerika és Kuba kérdésében. Very brief and... Nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy lesz ismét monitoring csoport Közép-Amerikára. Ma volt az első ülésünk, Kuba két képviselője, Kubáról a külügyi szolgálat és a kereskedelmi főigazgatóság képviselői voltak jelen, azt mondták, hogy látnak előrehaladást az emberi jogi kérdésekben is, a kereskedelemről szóló párbeszédben is, de ezen a ponton igazából azt láttuk, hogy Castro elnök úrnak 2020-ig szándéka internettel felszerelni a háztartások 50%-át. Érdekes lesz látni, hogy ez az új lehetőség, ez az új kommunikációs eszköz és tájékoztatási eszköz hogyan kerül felhasználásra, illetve a demokratikus pozitív fejlemények kontextusában fogjuk-e tudni értékelni ezt, vagy az fog történni, mint néhány más országban, más kontinensen, amikor az internetet leállítják, mert az emberek demokratikusan használják. Ez érdekes lesz. Érdekes volt azt is látni, hogy az Európai Unió és az egyik legfontosabb kereskedelmi partnere Kubának, különösen Európa tekintetében a Kubából származó import főleg a um, mezőgazdasági termékeket, alkohol, dohányt és ásványanyagokat foglal magában, ami közben az Európai Unió is orvosi, valamint mezőgazdasági termékeket exportál. Az orvosi tekintetben nagyon jó együttműködésre van lehetőség, viszont egy kicsit a nehéz a helyzet a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. Kuba még nem írt alá országos megállapodást, a, a rendszer programban részt vettek 2014-ben a statisztikák alapján, most már ki kell, hogy vegyék őket innen, ez kis statisztikákra alapul, nem tudom, hogy ez hogy fog alakulni a jövőben, ezért említettem meg az Európai Bizottságtól remélhetőleg pontos választ fogunk kapni erre vonatkozólag, hogy tudjuk, hogy a Kuba és az EU közötti kereskedelem úgy látszott, hogy 2013-ban százalékos arányban nagy mértékben hanyatlott, és ez most az általános preferencia rendszerrel kapcsolatos hanyatlás, vagy nem? Ezt szeretnénk tudni. Nem várjuk, hogy nemzetközi pénzügyi eszközökhöz hamarosan csatlakoznak UBA, de amennyire lehetséges a kereskedelmi együttműködés, a standardok, a kereskedelm könnyítési megállapodási intézkedések, ezek fontosak, a szociális védelem és egyebek is, ami pedig a programjainkat illeti akár a fejlesztési együttműködés eszközéről van szó, akár az EU fejlesztési alapról. Nem látunk az EU részéről új pénzügyi elkötelezettség vagy kötelezettségvállalásokat, viszont még egy fejlemény érdekes. Beszéltem a statisztikákról a World, az ország vagy a Világbank részéről, de nagyon nehéz a kubai hatóságok által benyújtott adatokat összehasonlítani ezzel, mert egyrészt a külső befektetőket nem sorolják fel, és ráadásul a szocialista GDP kalkuláció az mondjuk az oktatásnak és a szociális területeknek az értékét teljes mértékben máshogy számolja, mint mi. A Mário kikötő fejlesztésével kapcsolatos hír, ez az egész latin-amerikai térségben a legmodernebb kikötő akar lenni. A kínaiak is nagyon érdeklődnek ezen új csatorna kiépítése iránt, a Panama csatorna mellett. Egy millió konténeres kapacitása lenne. Oroszország és Kína hogyan vesz ebben részt? Nagyon érdekes ez. Másoldalról az infrastruktúra és a fejlesztési projekt a Mário öm, kikötő esetében elég alacsonynak tűnik. Ez volt tehát a kezdő ülés eredménye. A legközelebb szeptember elején találkozunk, ahol a közép-amerikai soros elnökség részéről El Salvadorral fogunk találkozni. Punkt 22. Köszönöm szépen. 21-es pont, egyéb kérdések. Nincsen semmilyen egyéb kérdés, mondhatom, mindenkit megnyugodhatok. Következő ülésünket viszont, ez a 22-es napirendi pont, augusztus 31-én tartjuk, mindenkinek jó nyári szabadságot kívánok, pihenjék ki magatokat, és új lendülettel találkozunk augusztusban viszont hallásra. I don't want to take much of the time. This guy from the commission came to me.